Okay, friends. Kedves barátaim, elkezdjük a szavazást néhány perc múlva. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és vegye elő a szavazási kártyáját, tegye be a gépébe önök előtt. Are you ready to vote? Mindenki kész a szavazásra? A 14. napi rendi pont az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, ez a téma elektronikus szavazás lesz. Ez a Fiat Auto Poland re referenciaszámú. Ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik? Mindenki szavazott? Tehát elektronikusan kiszavaz mellette. Kérem, tegyék be a kártyáikat a gépekbe, a szavazógépekbe. Tehát az EGF témában. Mindenki kész? Lezártam a szavazást. 43-an mellette szavaztak, ellene 3-an. A következő a 15. napi rendi pont, a Görögország az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 43-an mellette, 5-en ellene, elfogadtuk. Következik a 16. napi rendi pont, az Air France téma. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. 40-en szavaztak mellette, 5-en ellene. Elfogadva tehát. Áttérünk az Európai Központi Bank 2013-as évi éves jelentésére, a 17. napi rendi pont. Ez a 88 módosítóról és a 7 kompromisszumról való szavazás lesz. Mártán úr szeretne megjegyzést tenni? Igen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kis észrevételem. Káza úr megkapta a javításokat, és bevont bennünket az A és C kompromisszumok tárgyalásába. Éppen ezért meg is fogjuk szavazni ezeket a kompromisszumokat, és nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ebben a munkában, a kompromisszumok kialakításában. Ennyit akartam mm, kérni, hogy ezt is vegyék be a jegyzőkönyvbe. Köszönöm, elnök asszony. Igen, természetesen benne lesz a jegyzőkönyvben. Tehát akkor kezdjük a, az A kompromisszummal, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. B kompromisszum. Len, Lenner úr? Ami az előző pontot illeti, szeretnék rámutatni arra, hogy az én szavazó listámon nincsenek, nincs ez benne a kompromisszumom, kompromisszumban. És ekkor kérem, ezt is vegyék jegyzőkönyvbe. Same for S&D. Ugyanúgy, mint az S&D esetében. Tehát akkor a három megjegyzésünk lesz a jegyzőkönyvben. Most pedig akkor a nem a B kompromisszum, hanem a 15. módosító következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük le, az a kérés? Megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. Igen, tehát elfogadtuk. 16-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 17-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Huszonötös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 26-os módosító szóbeli módosítással mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. A 27-est ellenőrizzük le, ez a kérés. Igen, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 33-an mellette, 14-en ellene, elfogadva. 28-as módosító mellett, nem, ez, bocsánat, ez okafogyottá válik. Következik a 29-es módosító, de ezt sem fogadjuk el. A 30-as módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Hármas bekezdés, 33-as módosító, 34, 35, 36, tehát végig. Kiszavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. C kompromisszum mellett kiszavaz, ellen, tartózkodás, elfogadva. 40-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Azt hiszem, mondja az elnök asszony, de ellenőrizzük le. Tehát 40-es ról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, igen. 44-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva, 45-ös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva, 46-os módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Ne, nem, az a kérés, hogy ellenőrizzük le a 46-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 25-en mellette, tehát akkor ezt elfogadva, 24-en voltak ellen elfogadva. Tehát ez a 46-os volt, most a 47-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as módosító mellette két részben első részre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. Tehát akkor ellenőrizzük le a 48-as módosító második részét, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ez elutasítva, elutasítva. 49-es módosító, első része, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második része, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 51-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Tehát lezártam a szavazást, akkor ellen, ellenőriztük, elfogadva. 52-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 54-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a D kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 50-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 63-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Az EPP részéről egy szavazattal több van, talán most rendben van, elutasítva 27-en szavaztak ellene. Ötös bekezdés, 64-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 73-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva ellenőrizzük le a 73-as módosítót, lezártam a szavazást, 31-en szavaztak mellette, tehát elfogadva. 74-es módosító és a 75-ös is együtt mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Nem, nem, elnézést, mondja az elnök asszony, elfogadva. 80-as módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 81-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 82-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. 83-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 86-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 88-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 87-es módosító mellett elnézést, a végső szavazás következik a véleménytervezetről, kiszavaz mellette, Nem, itt, egy elek, itt elektronikusan kell szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 7-en ellene szavaztak. Where Most akkor szeretném körünkben üdvözölni szeretettel az Európai Ifjúsági Esemény, az I képviselőit. Tájékoztattam a jelenlevőket, hogy a ülésünket az interneten közvetítik, webstreaming formájában. És aki online szeretne hozzászólni a vitához, az a Twitter Twitteren az iHearings hashtaggel teheti ezt meg, akár élőben is. És röviden bemutatnám a mai eszmecsere résztvevőit, Ricardo Iberrát, Spanyolországból jött Jonathan Mack kollégát eh, Németországból, Kaja Deklévát eh, Szlovéniából, és Johanna Niemand Finnországból. Ez a négy fiatal ember képviseli most az AI folyamatot, és egy úgynevezett gyors meghallgatást tartunk, speed hearing angolul, ping-pong-pong-ping eljárásban. Mit is jelent ez? hogy újra találkozunk azokkal a fiatalokkal, akikkel az idei európai parlamenti választások előtt találkoztunk, és ezt az eljárást egyébként meg fogjuk ismételni minden évben a következő év során. Ez az első alkalom, hogy meghallgassuk konkrétan, hogy a fiatalok mit akarnak. Először majd Ricardo kap szót, de röviden ismertetném az eljárást. Tehát két percben ö, fog bemutatni nekünk egy témát, felvetni egy kérdést, és erre két képviselő reagálhat. Én egy új Marshall tervet javaslok a fiatalok számára. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk a munkanélküliség jelenlegi állapotát, a válság függvényében, és nem elegendőek a kis programok, a nagy válságra nagy megoldásokra van szükség. Egy valódi Marshall tervet kell megfogalmazni. Sok vállalkozó képtelen fölvenni embereket, bármennyire függetlenek, illetve rugalmasak a munkafeltételek, nem lesz addig új munkahely, amíg nincs növekedés. Ezért európai újjáépítésre van szükség, stratégiai beruházásokra, a gazdaság fellendítésére. A második világháború utáni második legnagyobb újjáépítésre. Az Európai Ifjúsági Fórumban egyetértettünk abban, hogy valami új dílre lenne szükség, a GDP 2%-ának beruházására új technológiákba, infrastruktúrákba, kutatásba, innovációba főleg a kis és középméretű vállalkozások segítésére, hogy energiahatékony megoldásokat találjanak ki többek között. A gazdasági tanácsa a 2019 tervező gazdasági tanácsunk 6 millió új munkahelyet szeretne teremteni, és sok egyéb területet fellendíthetne egy ilyen Marshall terv. Alacsony adóra lenne szükség, főleg a munkát terhelő adókat kell csökkenteni, és beruházásokra, befektetésekre. Ez részben az állam feladata, de részben közvetlen befektetések révén érhető el, a beruházási bank pénzeire is szükség lenne. Európa felendülése akár 20 évig is eltarthat, hogyha nem lépünk most gyorsan. Köszönöm szépen. Most Szofia Ribeire fog először erre reflektálni másfél percben a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok és ehhez az elképzeléshez. Valóban szükség van a fiatalokra, nem szabad elveszni hagynunk egy generációt, aktív fiatalokra van szükség. Az európai intézmények szívesen együttműködnek az ifjúsági fórummal. De felmerül néhány kérdés. Úgy gondolom, hogy nagyon furcsa, hogy Marshall tervről kell beszélni. A fiatalok munkanélkülisége valóban hatalmas. Jó, fogadjuk el ezt a nevet, de nézzük a kérdéseit, a javaslatait konkrétabban. hol vannak, honnan származnak ezek a munkanélküli fiatalok. A fiatalok munkanélkülisége hol koncentrálódik. Nagy különbség van a tagállamok között, még egy tagállamon belüli régiók között is. Hogyan lehet egy ilyen problémát egységesen kezelni? Másfelől pedig a munkanélküliség szükség leküzdéséhez konkrét a belképzelésekre van szükség. Mit jelent ez az energia alternatív, innovatív fejlesztés? Én is, Brando Benefejt halljuk, gratulálok ehhez az elképzeléshez. Képviselőségem előtt magam is részt vettem ilyen projektekben, és jó, hogy van ilyen párbeszéd politikusok és fiatalok között. Egyetértek tulajdonképpen az elképzeléssel. Magam is valami hasonlót szerettem volna még képviselőségem előtt, egy új dílt Európa számára, és tudom arról, hogy aláírásokat gyűjtenek egy New, Deal, egy új Marshall terv érdekében. Ez átvezet minket persze abba a kérdésbe is, hogy az Európai Unió mire képes pénzügyileg, ki miből fogja ezt finanszírozni. És ezzel nyilván foglalkozni kell. A kollégáim elmondták, és tudjuk, hogy a tagállamokban óriási egyensúlytalanságok vannak a költségvetésekben, kohéziós, koherencia problémák vannak Európában, és ezzel ugyancsak foglalkozni kell. Én szeretném tudni, hogy ö, ö, Ibarra úr szerint milyen forrásokat lehet mozgósítani ö, ahhoz, hogy európai szinten kezeljük ezt a kérdést. Nyilván egy Marshall terv nem tagállami terv, hanem valamilyen európai terve lenne szükség. Mi a véleménye a pénzügyi FTT-ről, vagyis a tranzakciós adóról? Parancsoljam, Ricardo Ibára, mik a válaszai? Köszönöm szépen. Egy percem van? Igen. Nos, honnan jöjjön a pénz? Nyilván sok mindent meg kell változtatni. A, számítsuk be a fiatalok munkanélküliségnek a költségét is. Ez 130-40-50 milliárd körüli összeg, így becsülik. És akkor ez, ez vegyük hozzá az adócsalás, az adóelkerülés összegeit. Ezeket meg kellene fogni. És honnan vegyük a kétszázalékos befektetési arányt? Ez tagállamoként nyilván függ, ö, különböző lehet. Európát újra kell iparosítani, főleg a kis és középméretű vállalkozások helyzetbe hozása révén, és a termelési modelljeinket is át kell alakítanunk. Uh, you have a second idea. Please. Ricardo, akkor a második gondolatot ismertest. Spanyolul fogok most is beszélni. A második eh, javaslat az iEvent eh, kapcsán a függ össze szintén, hogy eh, több beruházásra van szükség a fiatalokba. A szélsőséges megszorító intézkedések hatására tovább romlott a helyzet a munkanélküliség tekintetében, különösen a fiatalok körében. Meg kell vitatnunk azt, hogy a tagállamok költségvetését hogyan lehetne szanálni, rendbe tenni, és ugyanakkor új beruházásokat találni. Az oktatás, az egészségügy területén is sok volt a megszorítás, és a fiatalokat sújtották ezek az intézkedések talán a legjobban. A szegénység kockázata is nagyon nagy a fiatalok körében a válság után. A fiatalok munkanélkülisége is jó példa az az, hogy beruházni kell a fiatalokba, és a keresetet a munkaerőpiacon valahol növelni kell. A beruházások tekintetében, amire szükség van, 61 milliárddal kevesebb az, amit erre a célra ígértek, mint amit mi követeltünk. Az Európai Unió ajánlása is tartalmazzák azt a jogot a fiatalok számára, hogy beleszólhassanak abba, hogy ezek a programok hogyan valósulnak meg aktív munkaerőpiaci politikára van szükség, szociális védelmet kell biztosítani a fiatalok számára, hogy ne csúszanak le a szegénységbe és további intézkedésekre van szükség. Nem szabad tovább csökkenteni a kiadásokat, amelyek sújtják a fiatalokat, amelyek csökkentik a munkaerőpiacon a kínálatot és a keresletet szükség van az oktatásban, eszközölt beruházásokban megfelelő költségvetés és adópolitikát kell, kell folytatni, ami a hosszú távú fenntarthatóságot is biztosítja. És a szolidaritást is természetesen garantálni kell a szociális kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemhez kapcsolva. Köszönöm szépen, és köszönöm Ricardo a javaslataidat. Egyetértek, valóban fiatalokra kell koncentrálni, és a társadalmainkban ők különösen súlyos helyzetben vannak, elég súlyos örökséget is cipelünk. Értelmes lehetőségeket kell biztosítani a fiatalok számára mindenképpen. Szeretnék valamit kérdezni, és említette az oktatást, az egészségügyet, az ifjúsági garancia, ami 21 milliárdot szántak az ifjúsági garancia eszközre. Van egy véleménye az gyakornoki programokról és ezek értékéről. Jónak tartja ezeket. Az oktatást is említette. Van-e valamilyen elképzelése arról, hogy milyen képzési formákra lenne szükség? Megfelelőnek tartja -e a jelenlegi formákat? Véleményem szerintem koncentrálunk eléggé arra, hogy a foglalkoztatáshoz szükséges készségeket fejlesztünk a fiatalokban. Tehát az oktatást említette ugyan, de e, nem tért ki arra, hogy a munkáltatók e, milyen igényekkel lépnek fel, és hogy esetleg egy trialógusra e, lenne szükség a három érintett fél bevonásával. Köszönöm szépen, Maria Réna. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Ricardo. Köszönöm ezeket az ötleteket, gondolatokat nagyon jó hallgatni, hallani a fiatalok részéről ezeket az új, friss gondolatokat. Sok esetben ugye csak a megszorításokról hallunk, viszont a fiatalok nem erről beszélnek, és új frissítő gondolataik vannak. Na most, ami a tagállamok beruházásait illeti, azt látjuk, hogy nem veszik figyelembe a deficit, az adósság halmaz kérdéseit. 300 milliárdot szánunk a beruházásokra, és vannak olyan területek, amelyeket nem veszünk figyelembe. Itt a termelést próbáljuk meg elősegíteni a beruházásokkal. Szeretnénk hallani a fiatalok véleményét ezzel kapcsolatosan mert ugye sok esetben, amikor a kiadásokat szánjuk a, a különböző területekre, a fiatalokra, a jövőre nem gondolunk. Tehát, hogyha a termelésbe investálunk, akkor a fiatalok jövőjébe is investálunk. Szeretném hallani a véleményt erről. Bueno, no he podido centrar mi explicación en mucho. Köszönöm szépen. A hozzászólásomat természetesen sok mindenre nem tudtam kitérni, amiről szívesen beszéltem volna ösztöndíjakról, gyakornoki munkával összefüggő kérdésekről is beszélhetnénk. Egész generációkat érint az átmenet az oktatásból a munkaerőpiacra. Ez egy olyan folyamat, amit meg kell tanulnia mindenkinek. Nagyon rossz minőségű munkahelyeket találunk napjainkban, nagyon jelentős számban már szinte rabszolga munkához közelít, amit sokszor, milyen munkát sokaknak el kell végezni. A beruházásokra rátérve, ugye én beszéltem a koherenciáról, és arról, hogy nem beruházásokról van csak szó, hanem arról, hogy ezekkel tudjuk-e Európa jövőjét biztosítani. Köszönöm, Ricardo. Johanna Neiman a vállalkozásokkal foglak foglalkoz, fogok foglalkozni. A fiatalok hatalmas tartalékot jelentenek a vállal, vállalkozások szempontjából. De a vállalkozói lét nem lehet az egyetlen megoldás a, a nagy fiatalok körében, különösen egy munkanélküliség problémájának megoldásához. Mik a fő akadályok, amikor egy ember vállalkozó akar lenni? Először is az ismeretek, a tudás hiánya, hiszen tudni kell, hogyan lesz valakiből válasz, vállalkozó, sok ismeretre van szükség a nyugdíjjal, egészségügyi biztosításokkal kapcsolatban, sok, sokat kell tudni papírmunkáról, adóról, számvitelről, egyebekről. A második nagy akadály a hitelekhez, kölcsönökhöz, finanszírozáshoz való hozzáférés, Európa gazdasági valóságából adódik ez. Ami a tudáshiány problémáját illeti, a javaslatom az, hogy világos ajánlásokra van szükség, ki kell dolgozni ezeket, és az iskoláknak, egyetemeknek tájékoztatást kell adni, oktatást kell adni arról, hogy mit, hogyan kell végezni, valaki vállalkozó akar, vállalkozó akar válni, milyen kockázatokkal jár ez, mik a legfontosabb ismeretek, amelyeket meg kell szerezni azután eh, az egyetemek szerintem támogatást adhatnának a fiatal vállalkozóknak bátorítani is kell a fiatalokat a vállalkozásra, és olyan eh, légkört kell teremteni, ami, ami belefér a bukás, hiszen a fiatalok is sokszor belebuknak a vállalkozóba, ugyanúgy, mint az idősebbek. És hogyha a fiatalok eh, bukják el a vállalkozást, akkor ez rendszerint még keményebben érinti őket. A tudás a kulcs szó. A vállalkozás a jelenlegi nagy munkanélküliségi probléma megoldásának csak az egyik eleme lehet. Köszönöm Martina Lavajová. Köszönöm Johanna. Remek, hogy ilyen nyíltan beszéltél a fiatal vállalkozókról Együtt kell közös megoldásokat találnunk a közös problémákra, és motiválnunk kell a fiatalokat arra, hogy tisztában legyenek azzal, ők jelentik az Európai Unió jövőjét. Teljesen egyetértek a véleményeddel, Beszéltél arról, hogy két fő akadály van, az egyik a tudás, az ismeretek hiánya. Én lennék az első, aki támogatnám a horizontális oktatási formák bevezetését az iskolákban. Tehát oktatni kell azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek a vállalkozásokban, a vállalkozás alapításban. Ha valaki elindít egy vállalkozást, akkor szükség van profi tanácsadásra, hogyan kell az üzleti tervet elkészíteni, hogyan lehet kezelni a kockázatokat, hogyan kell egyáltalán irányítani egy vállalatot, kutatás, marketing, stb. Ezt az egész unióban el kellene terjeszteni az ilyen oktatásokat. Én a kereskedelmi kamarák számára konzultációkat vezettem fiatal nők számára, akik vállalkozni kezdtek, és több hitelre volt szükségük, és emellett speciális tanácsadásra is, ez is nagyon fontos lenne. És motiválni kell az embereket arra, hogy akarjanak vállalkozni és saját vállalkozást alapítani. Rátérik a kérdésemre. A meg kell teremteni a kapcsolatot, vagy hogyan tudna megteremteni a kapcsolatot a tanácsadás és a kölcsönzött hitelezéshez való forrásokhoz való hozzájutatás között. Danuta Jassevloka a következő, aki kérdést tett fel. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a fantasztikus előadásáért. Nagyon jó, hogy itt fiatalok vannak, akik elkötelezettek. Vállalkozásokkal foglalkoznak, ahogy elhangzott, nagyon fontos ez a terület. A fiatalok körében is a vállalkozási szellemet kell fejleszteni, hogy képesek legyenek vállalkozásokat létrehozni, hogy a felelősséget vállalják a saját jövőjükért, hogy a a kezükbe vegyék a saját jövőjüket. Ezek nagyon fontos dolgok. Ez általában hiányzik Európában, nem csak a fiatalok körében, általánosságban a vállalkozói szellem hiányzik. Sokkal több vállalkozásra és vállalkozóra lenne szükség, mint ahány van jelenleg Európában természetesen fel kell készülni erre az útra, erre a tevékenységre. Természetesen az iskolán túl is kellenek képességek, és az iskolának kell megalapoznia mindezt. Azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy hogy a német szakképzést valósítsák meg, az úgynevezett duális képzést, a gyakorlati képzést is, tehát szakmai képzést is adjanak. Talán tanácssal is élhetne azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne a hiányokat betölteni. Köszönöm. Én egy vállalkozói családból jövök, és úgy gondolom, hogy ha az ismeretek, a tudás megvan, akkor el lehet kezdeni a vállalkozás és minden fiatalnak erre van szüksége Európában, integrálódniuk kell már nem csak az egyetemi szinten, hanem már az iskolai alsóbb szinteken is. Természetesen hogyha nincsenek finanszírozási eszközök, akkor nem lehet megvalósítani a vállalkozásokat, de ezt együtt kell, tehát a tudást és a pénzügyi dolgokat együtt kell ö, te, ö, megvizsgálni. Ami a rendszeres oktatási vagy formális oktatási rendszeren kívüli oktatás természetesen a szakmai oktatás, a kompetenciák, a képességek kialakítása szintén nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, Johanna. Most akkor a második ötlet következik. A korábbi kérdésre szeretnék visszatérni, a képzésekre, a szakképzésre. Manapság nagyon gyakran a fiatalok 50%-a valamilyen részképzésen cégnél részt vesz, és utána persze nehéz elhelyezkedni. Segíthet az ilyen szakmai gyakorlat a munka szerzésben, de sok gond van ezekkel. Csak a fiatalok 40%-a kap egyáltalán bármilyen javadalmazást, ezért 40%-nak nincsen semmi szerződése, 30%-nak nincs még ez sem, és 20%-uk nagyon rossz körülmények között folytatja a gyakorlatát. Ez gyakorlatilag fizetetlen rossz munkahelyen végzett ingyen munka ahhoz, hogy minőségi állást kapjon valaki, nem biztos, hogy erre van szükség. Konkrétan azt javasoljuk a Youth Event részéről a parlamentnek, hogy védje meg a parlament a fiatalok munkavállalói jogait három területen először is. Legyenek világos képzési programok a, a gyakorlat alatt, tehát nem csak időt töltenek ott és ingyen munkát végeznek, hanem tanulniuk kell valamit. Másodszorban legyenek szabályozottak a körülmények, és nem, ne a normál munkát váltsák ki az ő munkájukkal, hanem legyen világos előre mindkét fél számára, hogy mettől meddig milyen körülmények között zajlik a gyakorlat. A parlamentnek és a tanácsnak is szeretnénk javaslatot tenni a szakmai gyakorlatok kapcsán e három gondolat mentén, a jelenlegi rendszert meg kell változtatni, nemzeti jogalkotásra van szükség, és szabályozni kell pontosan, hogy a minőségi szakmai gyakorlatokhoz mire van szükség, és követelünk egy szakmai gyakorlatokról szóló kartát, amely tartalmazza a minimál követelményeket a munkaadók számára. Most Helga Stevensnek adok szót az LCR e frakció nevében, hogy reagáljon erre az ötletre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a fiatal a Youth event kapcsolatos és a gyakornoki kérdések kapcsolatos fejtegetéseket. A fizetett gyakornoki munkával kapcsolatban áll a kérdésem. Tudni kell, hogy mi a gyakornoki munka célja. Ez az, hogy tanuljanak a gyakorlatban a fiatalok. És ez az előnye annak, ha, ha valaki fiatal és mindig meg kell fizetni az ilyen munkát, de az adott helyzetet figyelembe kell venni. Tehát a fiatal embernek dolgoznia kell, munkát kell végeznie a munkaadó számára, ezt, ezt így is tekintetjük, és ezt a munkát meg kell fizetni. De minden körülmények között, azt mondani, hogy minden körülmények között meg kell fizetni a gyakornoki munkát, ezzel a megállapítással már óvatosnak kellene lennünk, hiszen fontos az, hogy figyelembe vegyük a, a tapasztalatot, amivel az adott fiatal rendelkezik, egyetemi képzés, vagy főiskolai képzés során elsősorban elméleti ismereteket közvetít az oktatás, és ezt kell hozzákapcsolni a munkához, a gyakorlathoz hogyan történhet ez meg? Csak a munka világában. És ebből előnyei vannak annak, ha valaki ezt fiatalon tudja megteremteni ezt a kapcsolatot. Tehát nyitva hagynám azt a kérdést, hogy minden körülmények között megfizetni kell-e a, gyakorlatna, a gyakornoknak, szerintem ezt egy adott helyzetre kell bízni. Azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hogy sokszor veszélyes körülmények között végeznek gyakornoki munkát a fiatalok, és ez soha nem fogadható el. A gyakornoki munkahely is biztonságos kell, hogy legyen, ezzel száz százalékban egyetértek. És minden bizonyal biztosítani kell azt, Eh, hogy eh, támogassuk az ilyen formákat. Tanya, Gon- Tanya adok most szót a GUE frakcióból. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, köszönöm a szót. A rossz eh, munkakörülmények és az ezekről szóló, vagy nem is szóló munkaszerződések ellenére 50%-os a munkanélküliség a fiatalok körében egyes helyeken. Ezek a szakmai gyakorlatok, ösztöndíjak azonban ne legyenek alternatívái a normál munkaerő alkalmazásnak. Olcsó megoldások, olcsó helyettesítők. A, a munkaszerződések hiánya tarthatatlan. Ez gyakorlatilag fizetetlen ingyen munka, amit ösztöndíjnak hívnak. A szakmai gyakorlatoknak legyenek konkrét feltételei, határai, ezek legyenek előre lefektetve. Például az egyetemekkel kéne megtárgyalni az ilyen szakmai ösztöndíjak feltételrendszerét, és mindig legyen valamilyen javadalmazás is a fiatal számára, nehogy még neki kelljen fizetni azért, hogy ingyen munkát végezhessen. Ezért Johannával egyetértve, nagyon kevés perc az időnk, gyors kérdést tennék föl. Mi a tapasztalat eh, arra vonatkozóan, hogy akik eh, sok-sok ilyen szakmai gyakorlaton egymás után vesznek részt, és mégsem kapnak munkát, azokkal mit lehet tenni? igen, a szakmai gyakorlat legyen az adott fiatal hasznára, és valóban nagyon különbözőek ezek a feltételek. Egyetemen például én állami támogatást kaptam már az egyetemen való tanuláshoz is. Kérdés ez persze, hogy fizesse ezt az állam vagy sem, de a szabadpiaci szakmai gyakorlatok, amikor cégek alkalmazzák az embert, ez már elszakad a tanulástól, és senki nem képes a semmiből, a levegőből megélni, tehát valamilyen javadalmazással ezt is kell, hogy járjon, illetve ha más nem, akkor a munkahelyre való utazás és egyéb költségeit a munkavállalásnak térítse meg a munkadó, és erre vonatkozóan legyen kötelező jogszabály, hogy mi az, ami szakmai gyakorlatnak minősül, és mi az, ami nem. Közös normákra van szükség, mert ezek nélkül bárki bármit hívhat szakmai gyakorlatnak önkényesen, már mint ahogy jelenleg is ez zajlik, rabszolga munkát is lehet így hívni, ez persze elfogadhatatlan számunkra. Tack så mycket. Då eh, blir det dags för den femte idén och den kommer från Jonathan Mack. Jonathan Mack. Eh, Jonathan Mack a következő. Köszönöm szépen. Elgondolásom a fiatalok nemzetközi mobilitása. Az Strasburgi Európai Youth Event kapcsán is világosá vált, hogy az Európai Parlament különböző programokat dolgozott ki, hogy a fiatalok számára mobilitási programokkal fokozza a fiatalok mobilitását. Az Európai Önkéntes Szolgálat egy ilyen példa, ezzel is interkulturális kompetenciákat, nyelvi készségeket szeretnénk fejleszteni, hogy a fiatalok autonóm felnőttként megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Több tanulmány is bizonyítja azonban, hogy az ilyen mobilitási programok a fehér középosztálybeli fiatalok privilégiumává váltak, akik egyébként is felsőfokú tanulmányokat is folytathatnak. Viszont nagyon kevés hátrányos helyzetű fiatal, roma vagy bevándorló családból származó fiatal vehet részt részt ilyen programokban. A, a nyelvi, nyelvtudás hiánya zár ki sok fiatalt abból, hogy részt vehessen az Európai Önkéntes Szolgálatban és más programokban, holott hivatalosan nincsenek, és nem is szabad, hogy legyenek ilyen kritériumok az Európai Parlamentnek politikai nyomást kellene gyakorolni, hogy valóban egyenlő esélyekkel vehessenek, vehessen részt mindenki ezekben a programokban fiatal és felnőttek számára nyújtott nyelvi programok segíthetnének megteremteni az esélyegyenlőséget, és ez nagymértékben javulhatnának a mobilitási programok is. Ugyanígy az esélyegyenlőséghez hozzátartozik egy monitorozási eh, mechanizmus is, amivel ellenőrizni tudjánk, eh, tudnánk azt is, hogy eh, roma, illetve bevándorló családba származó fiatalok milyen arányban vesznek részt a programokban. Ole Christensen. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, amelyeket határozottan támogatok. Nagyon fontos, hogy erősítsük, támogassuk a mobilitást egész Európában és mindenütt. Fontos az is azonban, hogy megnézzük a feltételeket a különböző országokban. Hogyan lehetne nem csak a mobilitásra koncentrálni, hanem a biztonsági kérdésekre is. Én Dán vagyok, itt sokat beszélünk a flex security modellekről, rugalmasság, biztonság együtt. Van, amikor rugalmasságra van szükség, és ezt lehet biztosítani, de ugyanakkor a biztonsági szempontokat is fel is figyelembe kell venni. Hogyan tudnánk ezt, a, ezt egyensúlyba hozni? Köszönöm, Lambros Fontulis. Köszönöm szépen, Jonathan, hogy eljöttél, és elmondod, mit gondolsz Európában a fiatalok mobilitásáról. Esélyegyenlőségi programra mindenképpen szükség van a fiatalok számára, és ez nagyon előnyös lehet számotokra, fiatalok számára. De amit az Európai Unió mobilitásnak nevez, azt talán a kizsákmányolás egyik modern formájaként is lehetne jellemezni. Nagyon sok ilyen tevékenységet egyáltalán nem fizetek meg, vagy nagyon rossz rosszul fizetik meg. És ez azt is jelenti, hogy a mobilitás vonzereje hatására sok fiatal kivándorol a hazájából. Én például görög vagyok, és a jövő fejlődése szempontjából nagyon fontos az, hogy jól képzett fiatalok éljenek Görögországban is. De hogyan tudunk nekik biztosabb jövőképet felvázolni, hogyha el, elhagyják az országot, és más országban azután kizsákmányolják őket. A rossz helyzetben lévő országokból el kell venniük a fiataloknak, és ahova mennek, ott pedig kizsákmányolják őket. Kétsebességi Európa van kialakulóban. Jobb lenne, hogyha ezek a fiatalok a saját hazájában maradhatnának, mert ott javulna a helyzet. Köszönöm szépen. Jonathan meg kérem, hogy reagáljon erre most egy percben. Köszönöm szépen határozottan hiszek a mobilitási programok értékével, és egyetértek azzal is, hogy meg kell vitatnunk, hogy hogyan lehetne ezeknek a magas minőségét biztosítani. A fiatalok autonóm emberként kell, hogy tudják meghozni a döntéseiket. De oda kell figyelni arra, hogy a mobilitás ne csak a felső középosztály programja legyen, és a kevesebb lehetőség képességekkel rendelkező fiatalok ebből kimaradjanak. Nagyon oda kell figyelni erre, hiszen különösen a hátrányos hát, környezetből származó fiatalokat sokszor stigmatizálják és kirekeztik. Köszönöm. Thank you Köszönöm szépen. Most pedig lehetősége van, hogy a második gondolatát, ötletét elmondja az európai ifjúsági rendezvénynek a nagyon sok részvevője, ugye felszólaltak a rasszizmus, a fajgyűlölet, a gyűlöletbeszéd ellen, és a parlamentben is nagyon sokan elmondták, hogy nincs helye az Európai Parlamentban ilyen típusú fellépéseknek. Strasbourgban mm, említettük azt, hogy mennyi roma gyerek szem szenvedi el a diszkriminációt az iskolában nap mint nap. Nagyon sok problémával kell szembenézniük, tehát üldözik őket, tömegmészárlásnak az áldozatai, rasszizmus áldozatai el vannak nyomva nem lesz változás, hogyha nem támogatják a roma szervezeteket és a roma ifjúságot. Az inkluziós politikának fel kell ismernie, hogy milyen történelmi szerepe van, össze kell egyeztetni a nem és a, a nem roma és a roma ö, ö, lakosságot. Több százezer ö, romát ült, öltek meg a náci rezsim alatt Európában. Augusztus másodikán 70 éve volt a roma tömeggyilkosság, mészárlás, a romák és a szintik szerepét elismerték a második világháborúban. Én azt javaslom, hogy egy ilyen típusú politikát az emberjogi témáknak is kísérnie kell, és olyan programok van szükség, mint például az Erasmus Plus program. Köszönöm szépen. Ann Sander következik. Szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy itt találkozhatunk ismét Brüsszelben, ugye már egyesekkel önök közül májusban Strasbourgban is találkoztam. Ami a témát illeti, a roma kérdést, az én szempontomból ugye ez kapcsolódik általánosságban a diszkriminációhoz. Mindnyáján egyetértünk abban, hogy fel kell lépni a diszkrimináció ellen, minden típusú diszkrimináció ellen. Az Európai Parlamentben is ezt tesszük ezen munkálkodunk. Tegnap is felvetettük a, ezt a kérdést, a diszkrimináció kérdését általánosságban, és bizonyos területeken, például a fogyatékossággal élők, a romák esetében az Erasmus Plus programot említette, én teljes mértékben támogatom ezt a programot, és úgy gondolom, hogy általában arra van szükség a fiataloknak is, hogy elősegítsük a vállalkozásaikat, hogy fellépjünk a diszkrimináció ellen, és általában a roma lakosság támogatására van szükség helyi szinteken is. Sok esetben a fiataloknak nincs elég információjuk a jogaikról, a különböző különböző pro- európai programokról, és éppen ezért úgy gondolom, hogy hozzá kell, hogy férjhessenek helyi szinten is a különböző programokhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guillaume Balász. A probléma ma az, hogy két ifjúságunk van. Van egy ifjúság, amely a válság ellenére integrálódik, és van egy másik ifjúság, amelyet eh, egész egyszerűen elvetnek, elutasítanak, stigmatizálnak. Hát ilyen a roma lakosság is, és a fiatal romák eh, helyzete is ilyen. Nagyon sokan megpróbálnak a saját eh, életük ellen fellépni, a, megpróbálják a saját sorsukat elkerülni. Természetesen vannak hálózatok, sokszor egészen rémes hálózatok, amelyekhez fordulnak, el kell ismerni, hogy mi is volt a történelmük és ezt integrálni kell az európai történelemben. Nem egyfajta kulturális szeparatizmusra van szükség, és egy olyan identitás felismerésre, amelyüket bezárja, berre, kirekeszti, hanem ma el kell tudni mondani, hogy a romák története, történelme a, ahogy hallottuk, a második világháborúban ugye milyen sok áldozatot áldozatot szerett a második világháború, de most már el kell mondani teljesen világosan, hogy a fiatal romák, és általában a romák is európaiak ugyanazt az életutat járják, járják, mint mi. Köszönöm szépen, Jonathan. most pedig visszaadom a szót. Köszönöm szépen, hogy ez a bizottság is ugye elismeri a fiatal romák problémáit, stigmatizálják őket, sok esetben nem élik az identitásukat, ettől félnek. A, a nyáron több mint ezer fiatal roma gyűlt össze Krakóban és Auschwitzban, és el kell ismerni, fel kell ismerni a történelmi helyzetet. Németország is elismerte, de csak 82-ben a roma tömegmészárlást ugye az Európai Parlamentben ez egy érzelmi kérdés volt, de az Európai Parlament még nem ismerte el a roma tömegmészárlás genocidiumot eddig. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most uh, Kaja Dekleva kap szót. Uh, ez a hetedik gondolat. Önél a szó. Én a minőségi munkahelyek fiatalok számára témában szeretnék elmondani egy gondolatot, annak érdekében, hogy a fiataloknak minőségi új munkahelyei teremtődjenek, a nemzetközi munkaügyi szervezet adatait figyelembe kell venni. Legalább két évig még nagyon súlyosan fogja érinteni Európát. Ez több millió fiatal embert jelent, akik belekerültek abba az ördögi körbe, hogy elvesztik munkahelyeket, és nem tudnak visszakerülni a munkaerőpiacra. A különböző országban különböző rétegei vannak a fiataloknak, különböző tudással rendelkeznek, ezeket nyilván figyelembe kell venni, amikor egy fiatalt fölvesznek. De nagyon sok rossz minőségű munkahely van, ahol nem szelektálnak. Amellett, hogy ezek az álláshelyek nem stabilak, nagyon sok pszichológiai hatással is járnak, depresszióhoz vezetnek sokak esetében a fiatalok, különösen akik alkalmasak lennének normális munkákra, megérdemelnének ennél jobb bánásmódot. A fiataloknak nagyon kiszolgáltatott az élethelyzete is eleve. Nekünk az a javaslatunk, hogy legyen egy új Európai Unió szabályozás, egy munkaügyi megállapodás a fiatalokra vonatkozóan, akik most kezdenek dolgozni. Ez írja elő azokat a normákat, amelyek alapján a munkaadók a fiatalok sajátos körülményeiket figyelembe véve minimál standardeknek megfelelnek, és legyenek ezek az információk nyilvánosak, és az is kerül nyilvánosságra, hogyha rossz minőségű munkahelyeken éhbérért dolgoznak fiatalok. Ezek a fiatalok pedig értékelhessék a munkaadóikat, és élhessenek tanácsa arra vonatkozóan, hogy egy következő szakmai gyakorlatot hogyan kell jobban megszervezni. A fiatal fiatalok hozzájárulását a társadalomhoz be kell fogadni, ne tekintsük őket tehernek. Ádám Kósa. Kósa Ádámnak adok szót most. Köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon izgalmas és érdekesnek tartom a mai beszélgetést, mert röviden, lényegre törően beszélgetünk fontos témákról lélekben fiatalnak tartom magam és mindig is foglalkozott ez a szakbizottság a fiatalok munkanélküliségével a legjobb helyen beszélgetünk erről a témáról. az elmúlt öt évben ugyanebben a bizottságban dolgoztam és sokat foglalkoztunk a minőségi munkahelyekkel. ebben a megvilágtásban mindig felmerül a minőségi munkavállalók kérdése is tehát szükség van úgy gondolom mindenképpen minőségi képzést kell adni a fiatalok számára legyen az felsőoktatás vagy szakképzés teljesen mindegy a lényeg hogy versenyképes munkavállalókat kell knálni. az európai bizottság azt mondta hogy two thousand and twenty ra körülbelül a munkahelyek thirty five a magas képzettségű munkavállalót fog igényelni tehát ahhoz hogy ez a kérdés hosszú távú megoldást nyerjen szükség van arra hogy jó képestést kaphassanak. egyben még egy problémát vetnék föl és akkor zárnám is a kérdést hogy a jövőben automatizálás a számtástechnika fejlődésével az a helyzet fog előállni hogy nagyon sok minőségi munkahely fog megszűnni tehát kettős nyomás alatt állunk és itt az idő ahhoz hogy a kérdést kezeljük. egyetértek a felvetéssel beszélni kell róla hogy hogyan tudjuk elvárni a munkaadóktól hogy megfeleljenek a fiatalok igényeinek ebben partner leszek mindenképpen. Marian Harkin. Marian Harkin kap most szót, köszönöm szépen. Köszönöm, Kaja, ezt a gondolatot. Örülök annak, hogyha valaki megoldásokkal is előáll, nem csak a problémákról beszél, mert a problémákat tudjuk. A bizottság legfrissebb jelentése szerint, amely egy negyedéves jelentés a gazdasági szociális helyzetről Európában, a 25 év alattiak állítólag 40%-a ideiglenes munkahelyeken dolgozik, és 25%-uk részmunkaidőben és ez valószínűleg tényleg valóban a pszichológiai egészséget is károsítja, illetve a nyugdíj helyzetet később romtja, és általában hozzájárul a szegénységhez. Úgyhogy a bizottsággal most arról kell beszélnünk, hogy 8 millió ember került frissen szegénységbe Európa szerte. Hallgattam azt is, amit Johanna elmondott, a szakmai gyakorlatokról, és amit te mondtál, ezekről a formalizált megalapodásokról. Ezeket lehet, hogy nem lehet kötelezővé tenni, de egyfajta keretet mindenképpen ki kell és talán lehet alakítani a szakmai gyakorlatok alapfeltételeire vonatkozóan, és a tagállamokat rá kell venni, hogy a bevált gyakorlatok cseréjével például hozzájáruljanak ezek érvényesüléséhez. Nagyon sokat beszélünk a munka közben elsajátítható készségekről, a továbbképzésről. Nyilván erre is szükség van, de nagyon sok jól képzett fiatal van, aki tudna minőségi munkát végezni, csak nem kap ilyet. És te is elmondtad, hogy különböző tudásszinten vannak a fiatalok, és különböző feltételek között kell nekik segítenünk. Kaja, mi erre a reakciód? Köszönöm szépen a felvetéseket. Ami az első felvetést illeti, igen, a számítástechnika valóban teremt is munkahelyeket, és el is vesz munkahelyeket. Bizonyos munkahelyekre azonban mindig szükség lesz alapvető építőipari munkára vagy munkájára. Tehát, és sokszor ezek a viszonylag egyszerű képzettséget igénylő munkákhoz sincs a fiataloknak képzettsége. Tehát az IT, a számítástechnika nyilván fontos terület, de minden típusú munkára oda kell figyelnünk, nem csak erre a speciális körére a munka, munkáknak. Ami a másik kérdést és felvetést illeti, amit Harkin asszony elmondott, az kapcsolódik ahhoz a kartához, amit szeretnénk a minőségi szakmai gyakorlatokról és munkahelyekről vonatkozóan. Az Európai Unió fontos partnere lehet az Európai Ifjúsági Fórum, hogy becsatornázzák a véleményünket a jogalkotásba. Köszönöm, most pedig kérem a második elgondolást, ismertest. Hasonlít a másik, második ötletem is az elsőhöz, hogyan tudjuk összekapcsolni az oktatást és a munkaerőpiacot. Feltette magamnak a kérdést, kinek a hibája az, hogy olyan sokan vannak munkanélkül a magasan jól képzettek között is. Ki a hibás? A munkaerőpiac vagy az oktatási rendszer? Mindenképpen jobb együttműködésre van a kettő között szükség, talán ez lehet a megoldás. Az igaz, hogy az emberek saját maguk döntenek arról, hogy mit akarnak tanulni, de ismeretekre van szükségük, arról is, hogy milyen munka, milyen perspektívával jár majd a munkaerőpiacon. Szerintem a duális rendszer jelentett talán megoldást, ezt már valaki említette korábban is. Ez a rendszer összekapcsolja az elméletet és a gyakorlatot. Az iskolában megtanult elméletet azután a gyakorlati munka során lehet alkalmazni. Így lehetne összekapcsolni az oktatást a munkaerőpiacsal, és a munka munkatapasztalatot szerezhetnének ilyen módon a fiatalok. Így jó, megalapozott döntéseket tudnának hozni majd a jövőjükről, és megszereznék azt a tudást, amire szükségük van ahhoz, hogy megállják a helyüket a munkaerőpiaci folyó versenyben. A e, munkaadók, e, munkavállalók egymástól is tanulhatnak. Az oktatási rendszereket és a munkaerőpiacot tehát szorosabban össze kellene kapcsolni. Ez egy rendszer szerű döntés, ami hosszú távon e, sokkal hatékonyabbá tehet, teheti a dolgokat ezen a területen. Az Európai Parlament felelőssége az, hogy a fiatalok számára biztonságos jövőt tudjunk biztosítani. Azt hiszem, hogyha most már eleget beszéltünk, ideje, hogy a tettek mezeire lépjünk. Teri Reintke mielőtt elkezdem hozzászólásomat, hadd mondjam el, mennyire örülök annak, hogy itt fiatalokkal beszélgethetünk. Ezt erre nem sok lehetőségünk van. Hát köszönöm, hogy itt vagytok. Az Ample szakbizottságban folyt egyfajta Twitter háború, és azt hiszem, hogy a, az EP képviselők is nagyon aktívak, vagy talán még aktívabb kellene, hogy legyenek a korszerű új kommunikációs eszközökkel. Említetted, hogy mi az oka a, a nagy munkanélküliségnek a fiatalok körében. És említetted a duális oktatási rendszert, a duális rendszert, ami gyakorlatiasabbá teheti az elméleti oktatást, és ilyen módon a fiatalok egy gyakorlatiasabb képzésben részesülhetnek. De szerintem ez hosszú távú terv. A, akik most vannak munkanélkül, fiatalok, hát az ő számukra ez már nem segít, nekik ez már nem segít. Talán el tudnád mondani azt is, hogy rövid vagy középtávú elgondolásokkal is rendelkezel-e, amelyeket megszívlelhetünk, és amelyeket európai szinten megvalósíthatnánk. Köszönöm. Köszönöm. Márko Czanni. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a fiataloknak, mert nagyon jó látni, fiatalokat, akik ide jönnek a parlamentbe, és konkrét javaslatokkal élnek a változásra. Az Európai Parlament számára is ösztönző erőt ad ez, és az európai intézmények számára. Ugye természetesen nagyon sok szép szót hallunk, de fontos a cselekedet is, a cselekvés, Tudjuk azt, hogy az oktatás és a munkavilága mennyire szorosan összefügg. Én úgy gondolom, hogy még arra is szükség van, hogy kevesebb legyen az elmélet, és több legyen a gyakorlat az oktatás során. Például az olasz rendszer, eh, az, egyet, az egyetemi rendszer eh, sok hiányossággal rendelkezik, ugyanis nagyon sok az elmélet, és nagyon kevés a gyakorlat. Sokkal több gyakorlatot kell eh, bevenni a rendszerbe. Azt hiszem, hogy az egyetemek segíthetik a fiatalokat is, és a vállalatokat is, a vállalkozásokat is. Sok esetben a vállalkozások nem akarnak fiatalokat alkalmazni, mert ugye egy-két órát beszélgetnek velük, megnézik az önéletrajzukat, és hát ilyen alapon értékelik őket, és ez sok esetben hiányos. A gyakorlat sokkal többet segíthetne. Európában a fiatalokba kell investálni, beruházni. Sokszor azt látjuk, hogy válságos időszakban, ugye ha megnézzük a ö, költségvetést, a legtöbbet ilyen válságos időszakokban az oktatástól és a ö, gyakorlattól veszik el. Szeretnénk a reakciókat hallani most már. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Ami az első kérdését illeti, hogy valamilyen rövid vagy középtávú elgondolással is rendelkezem-e, ami talán megoldás lehetne. Nos, erről a következőt tudom mondani. Talán a tagállamok nem foglalkoztak eleget hosszú távú megoldásokkal. Véleményem szerint az eddig tett intézkedések voltak inkább rövid távon ható intézkedések hosszú távon is ható intézkedésekre nem is tudnék példát mondani. Szlovéniában legalábbis nincsen semmilyen stratégia a fiatalok munkanélküliségének a leküzdésére. Hogyha egy ilyen stratégiát pár éve már elfogadtak volna, talán azóta megfordult volna a trend. Hosszú távú intézkedésekről beszéltem, és hát az igaz, hogy már egy kicsit túl késő van ehhez hogy most kezdjünk ezen gondolkozni. Ami a második kérdését illeti, egyetértek azzal, hogy az oktatás és a munka világa, a munkaerő piac nincsenek kellőképpen összekapcsolva. A mi egyetemünkön elég kevés példa van arra, amikor vizsgákat gyakorlati munka alapján ismernének el, vagy tekintenének teljesítetnek, és ezt mindig gyanakvásabb figyelik a professzorok. Ez nagyon villám gyorsan hangzottak el a kérdések is, és a válaszok is. Hát, a fiatalokról van szó, akkor ezt hozzá kell szoknunk. Nagyon sok különböző témát érintettünk de mindegyik eh, az európai ifjúsággal és eh, a számukra biztosított munkával voltak kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. A speed dating ugye azt jelenti, hogy eh, a valamilyen kapcsolatot akarunk létesíteni, legalábbis ez a cél. Most is ezért voltatok itt, és májusban is ez volt a cél, és miután ez egy hosszú távú kapcsolat, vissza fogtok még térni és a ti programotok a mi programunk is lesz. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Most pedig egy másik témát kell majd megvitatnunk. Nektek pedig köszönöm. Thank you. Uh, now we have the proposal for a directive of the European Parliament of the... A következő témánk a javaslat a tengerészekről. Uh, ah, yes. Let me just add that I want... Szeretném hozzátenni az előzőköz még az, hogy köszönetet mondok a tolmácsoknak, ugye ez egy nagyon gyors hearing volt, egy speed hearing volt, úgyhogy fantasztikus munkát végeztek a tolmácsok, köszönöm szépen nekik. Uh, yes, on the agenda. Tehát a napi rendünk következő pontja egy eszmecsere javaslat a tengerészekről, az irányelv módosításáról szóló Európai Parlamenti Tanácsi eh, irányelvről van szó. Moán Sarti asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm a kollégáimnak, akik itt maradnak a teremben, és vannak olyan kedvesek, hogy érdeklődnek ez iránt, a téma iránt. Ez egy nagyon fontos téma. Miért? Kedves kollégák, biztos, hogy emlékeznek arra, hogy az előző mandátumon során, mandátum során már volt szó arról, hogy módosítanánk egy irányelvet, de múlt év március-áprilisában nem sikerült a munkát lefolytatni, kevés volt az időnk. Miért van szükség új irányelvre? Azért, mert számos kivétel létezik, amelyek a tengerészeket érintik, és mindenképpen öt irányelv van itt érintve, például a vállalatok csődbe menetele, aztán azok, akik az Európai Unióban dolgoznak, ezekről szóló irányelv, akkor a harmadik a kollektív elbocsátásokról szól, a dolgozók, munkavállalók konzultációjáról, és a külföldi munkavállalókról. Tehát ezek azok az irányelvek, amelyekkel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságunk foglalkozik. Ez egy olyan munka, amelyet tehát folytatni kell. Elkezdtük, és most folytatni kell. És a folytatásnak az a célja, hogy sikeres legyen a munkánk. Volt egy meghallgatás a szociális partnerekkel, és a European Transport Workers Federation részvételével, valamint a hajótulajdonosok európai szervezetének részvételével. Nagyon sok alapvető pontban tudtuk közelíteni az álláspontunkat, és reméljük, hogy az irányelvet tehát sikeresen fogjuk majd elfogadni elindult a munka, hogy mondtam, és szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, ugyanis már találkoztunk, volt egy konzultációs találkozónk az árnyék jelentéstevőkkel arról, hogy hogyan is fogjuk megszervezni a munkánkat, mi lesz a módszer. Én az összes politikai frakció képviselőjét meghívtam, és felkértem őket, hogy együtt dolgozzunk, és ugyanazokat az információkat osszuk meg. Az ismeretek alapján mm, mindenki kidolgozza majd természetesen a saját véleményét, de egy alapinformációs pilléren kell mindezt kifejteni. Fontos a munkánk hatékonysága, a célkitűzések, amelyeket osztunk, az természetesen az, hogy sikeres legyen mind ezen irányelv felülvizsgálata, hogy konkrét javaslatokkal éljünk a munkavállalók és a munkaadók által előkészített dokumentumok terén konkrét javaslatokra van szükség. Lesz egy fontos szavazás majd a legvégén, a lehető legszélesebb körben, a plenáris ülésen. Az előző munka valószínűleg nagyon időigényes volt, és az európai választások miatt nem tudtuk végigvinni ezt a munkát. Most reméljük, hogy több lesz az időnk, márciusban lesz majd egy szavazás a bizottság, a mi bizottságunkban áprilisban pedig a penális ülésen remélhetőleg fontos, hogy a politikai frakciók a lehető legtöbb információt cseréljék ki egymás között. Minden esetre elnök asszony azt szeretném még elmondani, hogy mint jelentéstevő teljes mértékben elkötelezett vagyok az irányelvek sikere mellett. Szeretnék Zoltánnak köszönetet mondani, aki nagy nagy energiát fektet szintén ebbe a munkába, és köszönöm az árnyékjelentéstevőknek a munkájukat, reméljük, hogy nagy siker lesz a munkánk. Fontos, hogy együtt hallgassuk meg a, ezen művelet partnereit, a szociális partnereket, a hajótulajdonosokat. Ezzel foglalkozunk tehát itt ma. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Guin asszonynak. Five minutes. Öt percben. Madame Guin, do I pronounce it? Oui, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy ezt a mai ülést a szociális partnerek kérdésének szentelték, és szeretnék most megszólalni, miután megtörtént, a, vagy már később szeretném megszólalni, miután az eszmecsere lezajlott. Köszönöm, jó. Akkor Mark Dickinsonnak adok most szót a Közlekedési Munkások federációja képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm. Amint hallották, Mark Dickinson vagyok. Én vagyok a főtitkára az ETF szakszervezetnek, amely a tengeri dolgozók érdekeit is képviseli az Európai Közlekedési Dolgozók szakszervezetében. Én vagyok az ETF szóvivője a Szociális Dialógus Párbeszédről szóló bizottságban, és az ETF tengeri dolgozókat tömörítő szakbizottságának is alelnöke vagyok. Amint tudják, az ETF is egy ernyő szervezet, 213 szakszervezet és 41 európai ország képviseletében dolgozunk, és két és fél milliónál is több közlekedési dolgozót képviselünk ebből 272 ezer a tengerész, és 77 tengerész szakszervezetet 33 országból tömörítünk, valamennyi európai tagállamból. Tehát reprezentativitásunk jelentős, és az exával közösen, az exával közösen lépünk föl sokszor, és azon vagyunk, hogy az európai hajó tulajdonosokkal évtizedeken át, már ezért harcolunk, jobb munkakörülményeket tárgyaljunk ki. Az EXA-val közös kompromisszumos szövegünk van a tengerészeket érintő kirekesztésről, hiszen látjuk, hogy minden ágazatban szükség van szakszervezetek, le, de egyes ágazatokban, egyes tagállamokban a tengerészek sajátos szempontjait elhanyagolják, nem differenciálnak kellőképpen, és nem, nem figyelnek az ő sajátos munkakörülményeikre, ami ugye hosszú távon tengeren való kintlétet jelent. Ezt a helyzetet rendbe kell tenni egy hatékony, megfelelő módon, azért harcolunk, hogy a tengeren dolgozók jogai ugyanúgy érvényesüljenek, ahogy mások jogai az emberi alapjogokról szóló karta értelmében. A bizottság jogalkotási javaslata módosítaná a jelenlegi EU irányelveket, ez már régóta szükséges lenne, de sok pro és kontra vélemény született a javaslat kapcsán, főleg arról zajlik a vita, hogy hogyan lehet azt majd gyakorlatban alkalmazni, és a szöveg így sajnos nem oldott meg sok problémát, sőt újakat vetett föl. A szociális partnerek vitáján látszik ez. A szociális párbeszédre azonban szükség van. Miután az önök bizottsága az első jelentést nem fogadta el, úgy döntöttek a résztvevők, hogy az érzelmi rész ki kell küszöbölni a következőkben a vitából, és az én szervezetem az EXA-val most kompromisszumos, közös nevezőt kereső megoldásokat kutat. A Szociális Párbeszéd Bizottsága a tengerész dolgozóknak ebben az ellenben működik. Ez a párbeszéd most már hozott néhány eredményt az évek során. Örülök annak például, hogy önöknek elmondhatom ma, hogy az Exával, Pia Fosz asszonynal, aki mellettem ül baloldalomon, közösen kompromisszumos megállapodást ütöttünk nyílbe, amelyet elfogadott mindkét fél. A tengeren dolgozók kirekesztésének megszüntetéséről. Ez meglepetésként ért minket is, mert sajnos nem volt egyértelmű, hogy sikeresek leszünk, de e, még ha ez most sikerült is, a további út sem lesz e, rögmentes. Az ETF és az EXA azonban elkötelezettek a konstruktív párbeszéd mellett, amely révén áthidalhatók az alapvető különbségek közöttünk, és szeretnénk a bizottság javaslatát gyakorlatiasabbá tenni, olyanná, hogy a gyakorlatban is érvényesíthesse az, aki ezt betartja, a tengeren dolgozók sajátos szempontjait, munka feltételeikre való tekintettel. Most, ha elnök azt, mondja, megengedi, akkor továbbadnám a szót Pia Fasszasszonynak az EXA képviseletében. Thank you. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt előadó asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Ahogyan Márk már bemutatott, Pia Vosznak hívnak, és a szociális párbeszédért vagyok felelős az Exánál. Mindenek előtt Szeretném megkösz, megköszönni önöknek, hogy az EXA, az Európai Közösség Hajótulajdonos Szövetsége beszámolhat a közös megállapodásunkról, amely megszületett az öt szociális témát érintő irányelvről. Tehát az EXA az Európai Közösség és Norvégia hajótulajdonosainak a szövetsége. A nemzeti szervezetek tagvállalatai minden eh, fajta hajót üzemeltetnek, és az egész világon kereskednek. Az Európai Hajó Tulajdonosok Szövetsége aktív a hagyományos kereskedelmi hajózásban és eh, parti hajózásban is eh, legkülönbözőbb hajókat üzemeltetik. Az Európai Hajó Tulajdonos, Hajó Tulajdonosok Szövetsége teherfuvarozással és személyi fuvarozással is foglalkozik. A teherfuvarozásban ömlesztett áruk szállít, árukat is szállítanak a hajóink. Európai kikötőkön kívül tagállamokkal szomszédos országok kikötői is használják a hajóink. Emellett eh, vannak transatlanti és eh, messzi tengereken működő hajóink is különböző kontinensek között, az európai kontinensen kívüli földrészek között is hajózunk oxfordi közgazdászok rámutattak arra, hogy az európai eh, hajó tulajdonosok kezében van a világ hajó eh, flottájának 40%-a a brutó eh, tonnára számítva, és 2,3 millió ember dolgozik ezeknél a vállalatoknál. Az ennek a területnek a hozzájárulása az EU költségvetéséhez 145 milliárd euró. Nem szabad megfeledkeznünk erről a gazdasági valóságról, amikor megvitatjuk az Európai Bizottság javaslatát, amelynek értelmében a tengerészek számára derogációt biztosító irányelveket módosítanák. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem pusztán egy adminisztratív módosításról van szó az öt úgynevezett szociális irányelv kapcsán. Egyáltalán nem így van. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, jogi szempontból is, és abból a szempontból is, hogy figyelembe kell vennünk, milyen káros hatások származnának ebből az európai hajóvállalatokra, illetve tengerészekre, tehát amennyiben módosítanák ezt a, ezeket a szociális jogszabályokat. Más szóval, az EXA és az ETF között zajló eh, tárgyalások eh, nem lesznek könnyűek, ez egy, nem egy kellemes séta lesz a parkban, mert nagyon komplex kérdésekről van szó és meg kell ismernünk mind a két fél érdekeit és aggájait is. Ezzel együtt intenzív és nehéz tárgyalások után az EXA és az ETF a sokak számára hihetetlent valósította meg. Sikerült megegyeznünk konkrét javaslatokról, amelyekkel az eredeti bizottsági javaslatot módosítanánk közös javaslatunk egy tisztességes és kényes egyensúly testesít meg a két szervezet érdekei és agályai között. És a tagjaink is jóvá hagyták már ezt a megállapodást. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Ennek a kérdésnek az összetettségét már minden érintett fél elismerte, az az EXA, az RTF és a két szervezet tagjai is. És úgy gondolom az Európai Bizottság is, sőt a közelmúltban a miniszterek tanácsa is. Reméljük, hogy önök is eh, elismerik Eh, ezt a komplexitást az eh, önök tárgyalásai, eszmecserei során, és figyelembe fogják venni, hogy a szociális partnerek egy eh, nagyon fair, kiegyensúlyozott, kényes egyensúlyt teremtettek meg a megállapodásunkban. Ahogy kollégám Mark mondta, megtaláltuk, hogy hogy kell ezt a tangót jól járni. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót néhányan itt vannak közülök. Először Anges Jongerius kap szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, aki eljött ma ide hogy elmagyarázza a megállapodásokat. Szeretnék gratulálni ehhez a megállapodáshoz. Nem könnyűsét ez a parkban, ahogy hallottuk, ez nagyon tetszett nekem. És valóban ezzel elismerjük azt a tényt is, hogy nagyon sok munkát végeztek a szociális partnerek annak érdekében, hogy megszülessen ez a megállapodás. Az Európai Parlamentben az előző jogalkotási ciklusban ez nem sikerült, és az, hogy ez most sikerült, ezért csak gratulálni tudunk. Két kérdésem lenne mindazonáltal a szociális partnerekhez és egy kérdést intézek majd a bizottsághoz. Az első kérdésem talán már a jól ismert úttal függ össze. A megállapodás kapcsán azt kérdezném, hogy az ágazati szociális partnerek ismerik ugye a legjobban a tengerészek ügyeit. De én úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlament kell, hogy támogassa az önök erőfeszítéseit, és az jól ismert út, ugye járt út kapcsán azt kérdezzem, hogy hát a parlament szerint is ez a megállapodás e vajon a legjobb megoldás, ha a járt utat a járatlanért egy ne hagy, el ne hagy igazságára gondolunk. A megállapodás szövege világos és egyértelmű. Úgy tudom, hogy még volt néhány utolsó vita az elbocsátásokra vonatkozó rész kapcsán. Talán még ezt kiegészíthetnék. És bocsáss meg a kíváncsiságomat, de megkérdezem, hogy miért döntöttek úgy, hogy a Quality a tengerészek csoportos elbocsátása kapcsán csak akkor van egyeztetés, hogyha az illetékes hatóság EU-n belüli. Miért korlátozták ezt az EU-n belülre? A bizottsághoz intézett kérdésem pedig a következő. Fosz asszony beszélt arról, hogy a bizottság és a tanács is kedvezően fogadta a szociális partnerek megállapodását. Ezt meg tudja erősíteni az Európai Bizottság? Tehát valóban a tanács és a bizottság is úgy gondolják, hogy a tovább lépés legjobb módja az, hogyha ezt a e, szektorális ágazati megállapodást elfogadjuk. Thank you. Köszönöm szépen. Ulla Tornes. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a különböző partnereknek. Én Dániából érkeztem, és a Dán helyzetből kifolyólag, ugye hogyha általában megegyeznek a különböző szereplők, akkor végre kell hajtani a megállapodást. Én a bizottsághoz szeretném intézni a kérdésemet, hogy mi is jelenleg a helyzet a megállapodással kapcsolatosan, amelyet kötöttek vagy elértek a különböző szereplők. Ugye, mert azt halljuk a különböző partnerek szájából, hogy, hogy nagyon sokat próbáltak egyeztetni, hogy végül megegyezenek. Nagyon sok munkát végeztek, és szeretnénk tudni, hogy mi a véleménye a bizottságnak erről a megállapodásról. Köszönöm szépen! McIntyre asszony. Köszönöm, elnök asszony. Igen, Anni Gerik nincs itt ma, úgyhogy az ECN nevében szeretnék néhány dolgot elmondani. Köszönöm az elhangzottakat az előadóknak, a jelentéstevőnek, Morán Sátyi asszony mindig nagyon jó munkát végez ennek a bizottságnak, ebben a bizottságban. Ugye itt gyakorlati nehézségek vannak, nevezetesen, hogy mely jogszabályokat kell alkalmazni a tengerészek esetében a nemzeti szintű, EU szintű jogszabályokat. Tehát nagyon nehéz ezt eldönteni. Nem lehet ugye kizárni a külföldi munkavállalásról szóló irányelvet sem a javaslatból az irányelvet jelentős mértékben kell módosítani. Az ICR, ICR elfogadja azt, hogy itt egy keverékét látjuk a különböző irányelvekből való kirekesztésnek, témáknak, például ugye mi, mi van akkor, hogyha a EU-s hajók például nem EU zászló alatt hajóznak, a szociális partnerek azt is elmondták, hogy ugye az irányelv tervezet elismeri azt, hogy mire, mire van szüksége a tengerészeti ágazatnak, hogy minél kevesebb legyen a probléma, például a hajótulajdonságok, hajótulajdonosokra vonatkoztatva voltak javaslataik, és támogatják a módosítást módosítókat. Ami a hatástanulmányát illeti a bizottságnak, itt az információ és a konzultációról szóló irányelv is érintve van a tengerészek kapcsán. A bizottság úgy gondolja, hogy az IWC irányelv 600 30 euró per ülést lehet költségként előirányozni. Az általános konszenzus az, hogy csak is az EU jogszabályok teszik lehetővé a harmonikus működést a tengerészek számára. Azonban óvatosnak kell lennünk, és biztosítani kell azt, hogy a parlamenten belül a tárgyalások során ne králjunk plusz terheket, amelyeknek kevés lenne a hozzáadott értéke. Köszönöm. Patrick Lőhiárik nincs itt a teremben, ugye? Akkor Jean Lambert következne, ő sincs itt akkor ad, megadom a szót a Jutó Daniela asszonynak az FDT részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Tiziana Begin kolléganő nevében beszélek. Ő ennek az irányelvnek az árnyékjelentés tevője, ő jelenleg Rómában elfoglalt. A bizottság irányelv javaslatát üdvözli, a tengerészekről kapcsolatos irányelv, illetően azonban vannak olyan területek, amelyek nem elfogadhatók. Például a tengerészek számára, és elsősorban a fiatal generáció számára a szociális védelem nincs megfelelő módon biztosítva a tervezet szerint az irányelv javaslat a szociális partnerek közötti megállapodás alapján született. Ezt természetesen üdvözöljük, de nagyon sok segítségre lenne még szükségünk. Az irányelve javaslattal kapcsolatosan köszönetet mondunk a jelentéstevőnek, és teljes mértékben nyitottak vagyunk a javaslatok irányába, csak úgy, mint a szociális partnerek. Köszönöm szépen. Megadom Most a szót. megadom a szót. Níriád asszonynak. Níriád asszonynak. Ön a halászati bizottság képviseletében van a körünkben. Köszönöm. Igen, a tengerészek ugye minket is foglalkoztat, és olvastam én is a bizottság javaslatát. Több biztonságra van szükség ezen a területen, és a, a, a bürokrácia csökkentésére, és az úgynevezett kék növekedés olyan megszervezésére, hogy ne legyen szociális dömping. A bizottság a szociális dömping ellen hajlandó fellépni, e, és úgy látom, hogy többféle záradék is van a szövegben, de van egy némi fenntartáson ezen kapcsolatban. A tömeges elbocsátások gyakran nem csak azt az országot érintik, amelynek az ászlója alatt a hajó hajózik, hanem a szerződéses partnereket is. És az elbocsátások esetén <coughs> tudjuk, hogy óriási különbség van a hajók és a legénység létszáma között, ezt differenciáltan kell megszervezni. Ha 30 emberről van szó, az más kérdés, mint hogyha egy családi vállalkozás hajó alkalmazatairól van szó. Tehát magasabb szintű védelmet kell valamennyi tengerésznek egész karrierje során biztosítani minden fázisban. Ehhez nem elegendő az elkötelezett munkavállalók összefogása, bár nagyon fontos szerepet játszanak a gazdaságban, hanem az európai napirenden kell tartani ezt a kérdést, és a legjobb gyakorlatok cseréjére és további képzésekre van szükség, és meg kell emelni ennek az ágazatnak a presztizsét. És persze technológiai modernizációra is szükség van, remélem, és gondolom a halászati bizottság tagjaként, hogy ennek érdekében megfelelő ajánlásokat tudunk majd az asztalra letenni, amelynek révén a legtöbb hajót felszerelik majd azokkal a technológiákkal, amelyek a biztonságot szolgálják. Kérjük a bizottságot, hogy különítsen el pénzt ezen témágozott támogatására, és különösen a fiatal tengerészek támogatására és hatástanulmány is készült, kettő, az, az egyik horizontális, a másik vertikális volt, vagyis az egész karrierjét vizsgálta a tengerészeknek, de szeretnénk tudni, hogy ennek a hatástanulmánynak lette eredménye, és alkalmazzák-e már annak tanulságait. Most akkor megadom a bizottságnak a szót. Bőven kaptak kérdést, kérem, hogy reflektáljanak ezekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a javaslat, amely most az asztalon hever, ez a bizottsági javaslat, amelyről önök ma is vitáznak, nem egy olyan javaslat, amelyet már sok éve érlelgetünk, és szeretnénk most emlékezetükbe idézni ennek a történetét. Mint minden javaslat, amely ezen a 153-as cikkel foglalkozik, a szociális aspektusokkal. A bizottság ezt a javaslatot is úgy nyújtotta be, hogy konzultált előtte a 153-as cikke alapján a szerződésnek a szociális partnerekkel. Hogyan tettük ezt? Két konzultációs fázis volt, annak idején a szociális partnerek ugye a, közül a halászok elfogadták azt, hogy ezt a kirekesztést meg kell szüntetni az irányelvekben, és, és a kereskedelmi hajózásban a szociális partnerek azonban még nem voltak, nem rúgtak labdába, akkor még nem volt a szakszervezetük pozitív hozzáállású a kérdéshez eleve, és a, eleve elutasították ezt a megközelítést, és elutasították a tárgyalást, mert követeléseik magasak voltak a bizottság felé. Ennek ellenére folytattuk a hatás tanulmányokat és a párbeszédet is, a szociális partnerekkel, ideértve például a, az ipar képviselőit, hogy az ágazat sajátosságait feltárjuk, és ezeket figyelembe is vegyük. Ezért van az, hogy ebben a javaslatban most már egy olyan struktúra érvényesül, amely könnyíti azt a terhet, amely eddig, és azt a hatást, amely eddig pénzügyi értelemben is eh, rá nehezedett erre az ágazatra és az ott dolgozókra. Ambíciózus terveink vannak, és szeretnénk a, a munkavállalók jogait eh, a földön és a tengeren egyaránt közelíteni egymáshoz. Közben 2013. november óta a vita a tagállamokkal is elkezdődött a tanácsban, és ez megmutatta, hogy egyes tagállamoknak a tengeri ipara ugye nagyon jelentős, a kereskedelmi fottájuk nagy és speciális gondokkal küzdik, és nyilvánvaló, hogy a szociális partnerek nem egy forma erőségek, és összegyűjtötték, megállapították, ezért, hogy milyen javaslatokkal élnek a bizottság felé, bár ez jelentősen nem befolyásolta és vitte előre a tanácson belüli vitát. Másfelől a bizottság részéről nem tudom, plutôt le quadrille ou voire même la farandole parce qu'on doit prendre nem szeretjük szeretjük a tangót, tehát az együttes jogalkotás elkezdtük, és nagyon pozitívan próbáltuk ezt a vitát alakítani a szociális partnerek között, amelynek révén a saját szintjükön ezeknek sikerült megoldási javaslatokat előterjeszteniük, és amelyek nagyon pozitívan hozzájárulhatnak a vita további alakulásához a tanácsban értékelésünk szerint a közös alapja a szociális partnereknek az, hogy a közös célokban egyetértenek a bizottsággal, de ugyanakkor a szociális partnerek úgy gondolják, hogy egyensúly, máshol kéne meghúzni az egyensúlyt egyes tekintetekben, mint ahol a bizottság ezt tette. Tehát csomagban kell szemlélnünk a szöveget, és kölcsönösen hangsúlyoznunk kell, hogy a célok közösek. Egyes aspektusok tekintetében a szociális partnerek tovább mennének, mint a bizottsági javaslat, más tekintetben viszont a bizottság megy tovább, és ha egészében tekintjük a dolgot, akkor ezek egyensúlyban vannak. A tanácsi vita vitához is bekanalizálták a szociális partnerek véleményét, és hasznos is volt ez, ennek hatása volt, pozitív hatása több tagállamra. Részünkről a javaslatokat fenntartjuk a közös társjogalkotás során, és nyilván tovább szeretnénk támogatni a parlamentet, a tanácsot most a következő hét ketten különösen annak érdekében, hogy ebből a javaslatból 2015 elején valódi joganyag születhessen. Lenne azonban néhány konkrét kérdés, amit itt szeretnénk felvetni. Például McIntyre asszonyra reflektálva, az értékelésünk, hatástanulmányunk, a költségekre vonatkozóan, a, a bizottság által javasolt módosításokra vonatkozóan a 39. oldalon megtalálható és ott ugyancsak elolvasható valamennyi költség, amelyel az információs konzultációs módosítások járnának. Ezt beterveztük, tehát ez benne van a felmérésben, a hatástanulmányban. És konkrétabban is szívesen válaszolunk például az előadó, halászati előadó kérdésére. Holnap után ugye a halászati bizottságban leszünk, tehát erre sort keríthetünk. Thank you. Köszönöm szépen. Mark Dickinson parancsolja néhány percben. Kérem foglalja össze a gondolatait. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna visszatérni arra a nyilvánvaló kérdésre, amelyet az egyik árnyék előadó tett fel. A kérdés az volt, hogy a szociális partnerek akarják-e ezt a támogatást, az önök támogatását. Igen, ez teljes mértékben így van. Szeretnénk kérni az önök támogatását. Ez a kompromisszum nem kötelező, de hát ennek nyomán majd születik a szociális partnerek között egy megállapodás, és ha olyan merész lehetnék, akkor azt javasolnám, hogy így kell tekinteni ezt a megállapodást. Ez egy nagyon pozitív végeredmény jól demonstrálja, hogy szükség van aktív szociális párbeszédre Európában, és az európai szociális párbeszéd szempontjából ez nagyon reménykeltő. Az gondolom az exás kollégám is ugyanígy látja ezt. Ez a kompromisszumos megállapodás nem tökéletes, a kompromisszumok sosem tökéletesek, de hozzájárnak ahhoz, hogy elérjük a célt, hatékonyan megszüntessük ezt, ezt a derogációt, és ugyanilyen védelmet biztosítsunk a tengerészeknek, mint a többi munkavállalónak. Hatékony megoldást kell találni egy nagyon érzékeny kérdésben, ahogyan ezt kolléganőm Pia is elmondta. Érzékeny egyensúlyt kellett találnunk az érintett szervezetek érdekei között, amely a legjobb elérhető kompromisszumot tükrözi. Összegezve, mindenkit arra kérnék, hogy a megállapodásunknak nagy figyelmet szenteljenek majd a tárgyalásaik során, hiszen véleményünk szerint ez egy jó eredménye az európai tengerészek, illetve hajó tulajdonosok szervezete közötti megállapodásnak. Fosszasszony. Köszönöm. Azzal kezdtem, hogy nagyon is egyetértek Mark Dickinson előbbi megállapításaival, a megállapodásunk jellegéről, tehát észrevételevel egyetértek. Ezt a megállapodást nem lehet kötelező szociális partnerek közötti megállapodásnak tekinteni ugyan, de mi, szociális partnerek, ezt mégis magunkra nézve kötelezőnek tekint, tartjuk. Az árnyék előadók közül valaki a tömeges vagy csoportos elbocsátásokra kérdezett rá. A bizottság eredeti javaslata kapcsán az EXA és az RTF e megegyeztek abban, hogy a hajók iparra, hajózásra is alkalmazzák a csoportos leépítések irányelv rendelkezéseit. Ez tehát kötelező lesz az irányelv a 98-59-es számú irányelv rendelkezésének megfelelően, beleértve a cooling periodot is, a türelmi időt is. Várni kell 30 napot, mielőtt a tervezett leépítést végre lehet hajtani. Ez alatt az idő alatt lehiggadnak a kedélyek, egyeztetések történnek a munkaadó és a szakszeretek képviselői között arról, hogy hogyan menjen végbe a csoportos létszámleépítés és a lobogót képviselő országhatóságát tájékoztatni kell a döntésről. Ez összhangban van ennek az irányelvnek a jellegével. Jogi okok miatt is szükség van, hogy kiterjesszük ezt a e, tengeren dolgozókra, hiszen sok tagállamnak van itt komoly érdekeltsége. Köszönöm szépen, Marán Satyi asszony, az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először Először is köszönetet mondok a partnereinknek, akik eljöttek, és lényegében itt ezen a meghallgatáson részt vettek, és ez lehetővé teszi a kollégáim számára is, hogy megértsék, hogy mennyire fontos ez az ágazat Európában, az európai gazdaság szempontjából, és hogy mennyire fontos az, hogy az irányelveket is fejlesztenünk kell, és a kirekesztések témáját le kell zárni. A második megjegyzésem az az, hogy nagyon is ragaszkodom ahhoz, hogy elmondjam, hogy mennyire fontosak az előmegállapodások, az egyeztetések, ezeket nem értékelem alul, ezek nagyon fontosak, de közösen kell tovább mennünk, miután az első tervezetünk és munkafázisunk nem sikerült múlt év márciusában, vagyis e, ezen év márciusában. Tehát éppen ezért mobilizálódnunk kell, mind a parlament részéről, mind a többiek részéről, hogy sikeresek legyünk. Nincs jogunk egy ismételt bukáshoz. Nagyon fontos, hogy a különböző politikai frakciók a megfelelő információkkal rendelkezzenek, a harmadik megjegyzésem az az, hogy, és önök is elmondták, hogy mennyire fontos a szociális párbeszédek kapcsolatos terület. Teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, már csak azért is, mert a különböző politikai frakciók árnyékjelentéstevőinek azt javasoltam, hogy egyfajta csoport jöjjön létre, egy ilyen szakszervezeti csoportosulás szerű, tehát az Európai Parlament szakszervezete és az európai szakszervezetek foglalkozzanak a, ezzel a témával ebben a csoportban, annak érdekében, hogy a szavazás során a lehető leg szélesebb körű konszenzust érjünk el majd a penális Erre alapvető szükség van. Önök is elmondták, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés. Teljes mértékben értékelem az önök munkáját, az jelentéstevők munkáját mivel sok irányel van érintve, ugye itt ötről van szó, ahogy mondtuk, öt dokumentum, öt szöveg, éppen ezért arra van szükség, hogy a parlament valóban társ jogalkotó legyen. Ugye itt módosítani irányelveket, fontos, hogy nagyon pontos, precíz munkát végezzünk nyelvi szempontból is, fontos, tehát ez egy valódi jogalkotási munka. Ez nem egy olyan munka, amelyet egy ö, kész csomagként kell felfogni. A érintett felek a tengerészek érdekében fel kell, hogy lépjenek, és jogalkotási munkát kell, hogy kifejtsenek a parlament és a bizottság részéről. Ez a jogalkotási munka remélhetőleg lehetővé teszi azt, hogy az összes szereplő megfelelően az alapjogi kártának járjon el. Az alapjogi kártát, kártát megszavaztuk, tehát, mint jogalkotók, nem képzelhető el az, hogy meg szavazunk egy alapjogi kártát, aztán utána belemegyünk abba, hogy ki legyenek rekesztve bizonyos embercsoportok, foglalkozási csoportok. Az új technológiák amely, amelyeken a hajók, amelyekkel a hajók működnek, szintén ugye ott, vannak ez, ez, ott van ez a technológia a halászhajókon is, és a személyzet számára fontos az, hogy megfelelő konzultációs folyamatokon menjenek át. Számos lehetősége van ma a konzultációknak, az érintett személyekkel való konzultációnak. Ennyit akartam nagyon röviden elmondani, jeleztem, hogy mely irányba szeretnénk menni a munkánk során. Ezzel a mai konszultációval is elkezdjük a munkánkat itt a foglalkoztatási bizottságon belül, de a politikai frakciók szintjén már voltak találkozóink. Előkészítettünk egy előző, egy első tervezetet, szövegtervezetet, ezt el fogjuk küldeni a fordításra, december 18-ára nagyon gyor, felgyorsítottuk a munkát, és úgy gondoljuk, hogy ez a szövegtervezet január 21-22-én a következő ülésünkön már vitára kerülhet január 29-én lesz a módosítók benyújtásának határideje, február 26-án újra megvitatjuk a témát, az árnyékjelentéstevők együttműködnek, kidolgozzák a lehetséges kompromisszumokat, a, a, a 10-11-12. héten, annak érdekében, hogy a bizottságban, a mi szakbizottságunkban előkészítsük a szavazást. Ugye nem szabad alulértékelni a szakbizottságbeni szavazást, ugyanis a plenáris ülésen a szavazás sikere a szakbizottsági szavazástól függ úgyhogy nagymértékben számítok önökre, és köszönöm mind azoknak, akik velem együtt dolgoznak ezen a témán. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük. A Employment Bizottsági elfogadás március 24-én lesz várhatóan. Köszönöm a megszólalásokat. Most három perc szünetet rendelek el, mielőtt rátérünk az OLS témára. Okay, we start. Rendben, akkor elkezdjük a 20-as napi rendi pontot, az EURES, vagyis Európai Foglalkoztatási Szolgálatok hálózata témában. A munkaerőpiacok jobb integrációja és a szolgáltatások mobilitása témában. Valamennyi felszólalónk 6 percet kap az előadásához. Öten vannak. Ö, beszeretném mutatni Robert Plummer urat, aki az Eurobusiness részéről érkezett hozzánk és fog előadást tartani. Köszönöm, elnök asszony! A Business Europe részéről szeretnék valóban néhány megjegyzést tenni a témában. Támogatjuk a mobilitást ösztönző eszközöket az európai országok között, és az EURES ebben valóban fontos szerepet játszik, már most is, és az új rendelet és az EURES hálózat révén jobban egymásra találnak a kínálati és keresleti oldali szereplők. Hangsúlyozni szeretném, hogy a munkaadók a rugalmasságban érdekeltek, vagyis el szeretnék kerülni az üres járatokat. Az EURES portál és az EURES új kompetenciái révén ez lehetőséget ad magán foglalkoztatási szervezetek, illetve határon átnyúló szakmai gyakorlatok megszervezésére, a partnerek egymásra találására, és konkrétabban is segít. Mondom, a szakmai gyakorlatok területén különösen, tehát bizonyos kvalifikációval rendelkező emberek alkalmazhatóságát növeli, és a munkaadóknak is tartogat előnyöket. A szakmai gyakorlatok, szakképzések kapcsán egy dolgot azonban el kell mondani, ez egy elvi megfontolás, a tekintetben ugyanis, hogy hogyan definiáljuk a szakmai gyakorlatot. A rendelet azt említi, hogy a gyakornokok tulajdonképpen alkalmazásban állnak, és munkavállalónak minősülnek. Ezt fontos elvi pontként leszögezni. Tehát a szakmai gyakorlaton résztvevők akár szabadpiaci, akár más keretek között végzik ezt el a gyakorlatot, munkavállalónak minősülnek, de ebben viták vannak a kettes cikk tekintetében ugyanis. És a rendelet, tervezett különböző státuszt fog rendelni a szakmai gyakorlaton résztvevőknek a szabadpiaci szakmai gyakorlatok elismerését, és különösen a határokon nyúló elismerését össze kell kapcsolni a képzettségek elismerésével. Bizonyos szakképzések és kurikuláris képzések kivételt képezhetnek, de biztos, hogy az Erasmus programmal, az EURES-szel, mindkettővel több együttműködési pontot keresünk, hiszen hasonlók a céljaink, és szorosabb együttműködést tervezünk az Erasmusszel és az EURES-szel a jó szakmai gyakorlatok megtalálása érdekében a megfelelő képesítésű fiatalok számára tehát a foglalkoztathatóság növelése foglalkoztat minket. Ugyanez érvényes a gyakornoki állásokra, a rendelet ezekre is új szabályokat írna elő. Itt is az Erasmusszal meg kell teremteni az összhangot, tény, hogy az jelenlegi tagállami struktúrák meglehetősen különböznek szabályozási értelemben egymástól. Egyes tagállamokban még regionális különbségek is vannak. Ennek hatása lehet arra vonatkozóan, hogy duális rendszert működtetnek-e, vagy munka, vagy inkább iskola alapú a szakképzés, a szakmai gyakorlatok megszervezése ennek a rendeletnek ezzel számolnia kell. És ugyancsak konkrét szakmai kérdés az is, hogy a szakmai gyakorlatokat a különböző jogi kereteken belül specifikációkkal együtt hogyan szerepeltetjük. A duális rendszerben ugyanis bizonyos információk kötelezőek, egyfajta szerződéses kapcsolat is kötelező, máshol ez nem így van, és fizetésről is rendelkezni kell, máshol megint csak nem ez a helyzet. Végül pedig az európai szociális partnerek eh, számára a rendelet lehetőséget ad ezek képviselőjének arra, hogy a nemzeti jogalkotást véleményezzék, és ezt eh, mi is támogatjuk, mert úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokat kifejezetten nemzeti szinten kell szabályozni, nem mindenhol az európai szinten kell meghozni a döntést, de az európai szociális partnereknek is véleményezniük kell a nemzeti programokat. Madame de Náster, Köszönöm szépen. Az ETUK képviseletében Claude de Nachter szó. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy részt vehetek ebben az eszmecserében, amelyen megvitatjuk az EURES rendelet módosítását. Az ETUK és a szakszervezetek, mint talán tudják, aktívan részt vettünk az EURES hálózat munkájában kezdetettől fogva, 1994 előtt is, amikor is hivatalosan is útjára indult az EURES. Mi természetesen védjük a mobilitást, de ez fair mobilitás kell, hogy legyen. És számunkra a mobilitás, bár ez most nagyon fontos kérdés lett Európában, nem jelent megoldást a munkanélküliség problémájára ugyanis ha nincs munkahelyteremtés ezzel egyidejűleg, akkor illúzió lenne azt gondolni, hogy ez a megoldás. Az EURES hálózat és határon átnyúló partnerségek keretében eszmecsere most is zajlik, és minőségi munkahelyeket kellene részlehozni, részrehozni. Beszéltünk a gyakornokok képzés mobilitásáról is, amit mi is természetesen támogatunk, de megint csak ez fair mobilitás kell, hogy legyen. Nem térek ki részletem, részletekre, tudják, hogy mit értek ez alatt. Ahogyan mondtam, megint az EU-ban nagy figyelmet kap a mobilitás kérdése, és a foglalkoztatásért, szociális ügyekért felelős, biztos felelős a mobilitásért és a szociális készségek fejlesztéséért is. Ez jó jel. Van az enforcement, a végrehajtási irányel, amelyel biztosítani kell a mobil munkavállalók jogait teljesülését. Ez egy nagyon fontos irányelv támogattuk ezt a módosítványainkkal is, a, a parlamenti vélemény elfogadását. És még szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy egyrészt ez elismerése annak és kérése, és kérés is egyúttal, hogy az irányelvel is erősítsük az EURES hálózatot, másrészt pedig a szociális partnerek kulcsfontosságú szerepét is el kell ismerni a tekintetben is, hogy tanácsokat adnak, konzultálni lehet velük, és természetesen garantálják, hogy a mobil munkavállalók jogait mindenütt tiszteletben tartják a, ezt az irányelvet azért említettem meg, mert a tagállamoknak kell létrehozni irodákat, amikben biztosítják, hogy fair módon történjen ez a mobilitás. Létező struktúrákat kell ehhez létrehozni, nincs értelme annak, hogy új hivatalokat, irodákat hozzanak létre, meg vannak az EURES irodák, és a szakszervezeteknek nekünk is megvannak az EURES irodák mellett a saját irodáink ott, ahol esetleg nincs határon átnyúló partnerség miatt regionális iroda. Rátérve a rendelet módosításra, támogatjuk azt, hogy erősödjön az EURES hálózat szerepe. És nyilvánvalóan 20 év eltelte után az EURES még mindig sokan nem ismerik, vagy nagyon kevesen ismerik. Éppen ezért kevés az információ csere a létező üres munkahelyekről is. A szociális partnerek, ahol lesz, lehet részt vesznek ebben együtt az állami munkaközvetítőkkel talán nem is félelmünk, hanem inkább kételjeink vannak azzal kapcsolatban, hogy a magán munkaközvetítőket be kell levonni vonni ebbe. Az állami munkaközvetítők is persze aggódnak emiatt. És bár vannak olyan rendszerek, amelyekkel ellenőrizni lehet a magáncégek részvételét, azért ez mai napig nem teljesen világos, hogy ez hogy fog működni, vagy egyáltalán így lesz-e. Ezért nagyon fontos létrehozni azokat a kereteket, amelynek a, amelyeken belül ellenőrizni lehet a magánmunka közvetítők részvételét. Nagyon fontos az is, már ma is az EURES hálózatban, hogy ebben részt vesznek a szociális partnerek, és hogy őket mindenbe vonják be, ne csak EU szinten, hanem regionális szinten is nem minden régióban működnek eh, Eureszek, de a létezékhet, eh, ahogy eh, határon átnyúló EURES partnerség, ahogyan Robert Planmer is elmondta, és mi újra és újra kérjük, hogy a munkavállalók szabad mozgása, a tanácsadó bizottságában mi is vehessünk részt. Írtunk egy levelet a bizottságnak, amelyben elmondtuk, hogy a szociális partnerek kulcsfontosságú szerepét nemzeti szinten is el kell ismerni. És ez a nemzeti nemzeti koordinációs irodák feladata kell, hogy legyen. A nyomonkövetést az EURES koordinációs csoporttal végezzük. Részt veszünk ebben, de nem teljesen egyértelmű a szerepünk, és a kollégák szerint nem megfelelő a részvételünk. Ezt világosan be kell írni a rendeletbe, hogy ez hogy legyen. Azután az EURES határon átnyúló partnerségek kérdése számunkra valóban kulcsfontosságú. A regionális munkaközvetítőkön kívül itt vannak ugye a szociális partnerek, van régióközi tanács, amelyek részt vesznek az információ cserében, bár ez szakszereteknek ilyen részvétele több országban tilos. A szociális partnerek közötti kapcsolatok azonban segíthetnek, és tanácsadó, tájékoztató tanácsok működnek. Összesen 80 euró tanácsadó működik, akik foglalkoztatási kérdésekben is adnak tanácsokat. És ezt sem említi meg a rendeletjavaslat. El tudnánk fogadni, hogy csak van egy hivatkozás a határon átnyúló együttműködésre. De a bizottság egy közelmúltbeli tanulmánya is kihangsúlyozta azt, hogy 1 millió 100 ezer határon át járó, tehát egyik országban lakó, másikban dolgozó munkavállaló létezik. Ez fontos tudni mind a 28 tagállamban. Már csak azért is, mert vannak akadályok. Önök jobban tudják, mint én, hogy új és új akadályokat hoznak létre. Az szociális biztonság, a munkajogi szabályozás és az adózás területén is. És bár vannak kétoldalú adóügyi megállapodások, azért új és új akadályokat gördítenek a mobil munkavállalás útjába. Ezek világos üzenetek, amelyeket az ETUK a tagszervezeteivel együtt megfogalmaz, és várom a kérdéseiket, örömmel tisztázok kételyeket, ha vannak ilyenek. Köszönöm szépen. Erik Aikens úrnak adom meg a szót. A EURES vezetője a Flamand térségben. Köszönöm szépen a meghívást. Az EURES témában ugye elmondható, hogy már négy év óta napirenden van a reform, és az utóbbi négy évben nagyon sok minden megváltozott a, ezen a területen, ebben a témában. Csak információ gyanánt a mi szervezetünk is tett, csinált változásokat. 2011 óta bevettük a teljes rendszerbe a szolgáltatásainkat, a nemzetközi mobilitás, a regionális és interregionális mobilitást, és, és a Jurest az információgyűjtésre is használjuk, valamint különböző irányelveket átveszünk tőlük. Számunkra, a szervezetünk számára nagyon fontos, hogy ott, ahol hiányosságok vannak, ezeket próbáljuk meg betölteni, de nem egyedül vagyunk ebben a munkában, nagyon sok partnerünk van, akikkel együttműködünk ez így hatékonyabb, és sokkal több tudást, ismeretet szerzünk meg, különböző szakértői szervezetekkel e, e, működünk együtt, hogy minél több információk legyen, de nem csak a szociális partnerekkel, hanem a különböző magán foglalkoztatási területekkel is, mint az FDIB, tehát a szervezetünk több mint 350 magán foglalkoztatási szolgálattal van kapcsolatban, és adatbázisokkal is, és az EURES adatbázisával is természetesen. Ez lehetővé tette, hogy 2012-ben már eredményeink legyenek, akkor 300 ö, ilyen ö, munkahelyet tudtunk betölteni, és ö, régebben ez ugye nulla szinten volt. A, az, vannak olyan munkahelyek, amelyet a magánfoglalkoztatási szolgálatból jövőkkel tudtunk feltölteni, betölteni. Ö, az EURES eh, és a jogszabályok reformja jelenleg ugye az asztalon fekszik, és eh, az FBID nyílt adatokkal eh, dolgozik, amelyeket a különböző foglalkoztatási szervektől kap meg. Azonban még mindig vannak a bizonyos aggodalmaink az új jogszabályjal kapcsolatosan, ugye, ahogy már elhangzott, ahogy már hallottuk, támogatjuk mi is az átláthatóságot, aztán az információ áramlás nak is hatékonyan kell működnie, irányelvekre, útmutatókra van szükség, információkra, amelyek szükségesek. Fel kell lépni a szociális kirekesztés ellen az EURES hálózaton belül. Természetesen több pénzre lenne szükség a hálózat úton belül a szociális partnerek szerepe nagyon fontos számunkra, nem azért, mert ők szociális partnerek, hanem azért, mert nagyon eh, nagy a tapasztalatuk, nagy a gyakorlatuk ebben a témában. Segíthetjük ezáltal a munkahely, eh, munkakeresőket, munkát keresőket, persze vannak nagyon eh, sok, van nagyon sok nehézségünk is. Belgiumban már bizonyos tapasztalataink vannak, de hogy tudjuk, hogy Belgium egy kis ország, és látjuk, hogy meg kell szervezni a gyakornokságot a regionális szinten is, a határok mentén és hát ez sokkal nehezebb európai szinten természetesen, ha már itt is vannak problémáink regionális szinten. Aztán fenn kell tartani a kontrollt, biztosítani kell a kontrollt az új ö, jogszabályok terén is, az alkalmazás terén, ami az eszkót illeti. Azt hiszem, hogy olyan rendszerekre van szükség, amelyek jól működőek, a biztosítják az interoperabilitást. Fontos az, hogy az ESCO a megfelelő irányba haladjon. Ahogy tudjuk, benne van a jogszabályban is. Ez egy fontos eszköz, de még nem kész igazából elköteleztük magunkat e munka mellett. Nagyon fontos számunkra, itt ugye a közszolgáltatásban dolgozók számára, hogy ne szabályozzuk túl a rendszert, és megfelelő rugalmasságot biztosítsunk a rendszeren belül jó integrációra van szükség a nemzeti koordinációs intézetekkel e, együtt kell működni, a VDB-ben, e a szervezetünkben is koordináljuk a munkát más szervezetekkel. Összefoglalva remélem, hogy e, mindezt megértik, és a kollégáim is itt a asztalnál egyetértenek abban, hogy kompromisszumra van szükség a az asztalon előttünk heverő jogszabályjal kapcsolatosan, a rendelettel kapcsolatosan, hogy megfelelő módon tudjuk alkalmazni, végrehajtani ezt. Köszönöm. Penal úrnak adom meg a szót, a magánfoglalkoztatási szolgálatok európai képviseletében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. És az EURES eszköz megújítása elkezdődött. Mi is érdekeltek vagyunk ebben. Én főleg az állami és magán szolgáltatások szempontjából szeretném vizsgálni a kérdést. Nyilvánvaló, hogy az EURES-nek eh, eh, komoly kompetenciája lehet ebben. A bíróság ítélete szerint a tagállamok eh, egyes munkahely áthelyezési stratégiája nem jogszerű, sérti a versenyszabályokat. Tehát jogi követelmény van most az eures szemben, hogy szolgáltatásait ehhez igazítsa. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az európai munkaerőpiac nem működik úgy, ahogy működhetne. Több mint 25 millió munkakereső van, ugyanakkor több millió betöltetlen álláshely, bár nem is tudjuk pontosan ezek számát tehát még mindig nem érnek össze a szálak, nem eléggé átlátható a belső piac működése, és nem kellő a mobilitás. Nyilvánvaló tehát, hogy az együttműködést erősíteni kell a magán és állami szolgáltatások között, és minden közvetítő eszközt meg kell ragadni ennek érdekében, hogy ezek a szálak összeérjenek, és az EURES platform ebben egy fontos láncszem, főleg a magán szolgáltatási ágazatban. Az eu kapcsolatban inkább azt kell megkérdezni, hogy mennyire jó ez a szolgáltatás jelenleg, és többféle szempontból lehet ezt vizsgálni, illetve kialakítani. Alapvezérlő elvként az állami magán viszonylatban hasonló, vagy legalábbis vagy egyenlő elbírálás kell, hogy kapja mindkettő. Ezt az anyagunkban is leírjuk. A magán ágazatban be kell vonni az EURES tagságába a magánszférát is, nem lehet kizárólag állami szereplőkkel működtetni, és a magán foglalkoztatási szolgáltatásokkal összhangba kell hozni az EURES szolgáltatást is, egyébként ez benne van az egyik cikkben is. És ha nem lehet valamennyi szolgáltatást elérhetővé tenni, akkor partnerséget kell kialakítani, független attól, hogy ez állami vagy magán eh, szolgáltató. Eh, az EURES eh, hatékonyságát kívülről növelve. hogyan lehet kiválasztani az EURES partnereket. Ezt nem lehet tisztán nemzeti szintnek meghagyni, mivel a politikai ö, hajlandóság sok tagállamban nincs is meg a magán és állami szféra között együttműködésben, ö, mert hogy érdekellentét is van ezek között gyakran, ezért főleg a magánszféra szereplőit kell ösztönözni arra, hogy részt vegyenek az EURES-ben, és eh, az EURES tagságában eh, ugye összhangot kell teremteni pán-európai nemzetközi szervezetek szempontjai, tagállami szervezetek és magánszereplők között. A, a nyilvántartása ezeknek a 28 tagállamban nem is olyan egyszerű feladat ami a nemzeti szintet illeti, akkreditációs rendszert kell kialakítani, a működési engedélyre vonatkozó rendszerek már 25 tagállamban egyébként működnek, de még mindig túl bürokratikusan. Csökkenteni kell tehát a bürokráciát, és lehetőséget kell adni a fellebezési eljárásra is az EU versenytörvényével összhangban. Ami az opció kombinációit illeti, hogy hogyan lehet EUROSZ taggá válni, hogy a munkahelyeket meghirdetik, a támogató szolgáltatásokat meghirdetik, legyen lehetséges az anonim részvétel is a magánadatok védelmére való tekintettel, ugyanis például sok munkakereső nem szereti, hogyha neve nyilvános fórumokon forog és a 18-as cikknek a hatodik pontja is némi fejtörést okoz nekünk, mert ez a cikk szerintünk legalábbis nem nincs összhangban az EU versenyszabályaival, hiszen, idézek, minden díj, amit beszednek, a díjak nem tehetnek különbséget az összehasonlítható szolgáltatások között és a ezt versenykorlátozásnak tekinti. Aktív együttműködésre van szükség tehát a magán és állami szektor között az EURES reformja kapcsán, és az magán szolgáltatókkal szemben igazságosabb rendszert kell kialakítani, hogyha azt akarjuk, hogy a reform sikeres legyen. Az én szervezetem örömmel részt vesz egy új európai közszolgáltatási hálózat kialakításában. Érdekeltek vagyunk az együttműködésben között. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Az utolsó hozzászólónk Mark Haytens úr, aki az EURES egyik határon átnyúló régiójának koordinátora. Köszönöm, elnök asszony hollandul szeretném folytatni, ha lehet. Azt mondták nekem, hogy van erre lehetőségem. Köszönöm szépen a meghívást. A Mózer Ajna régió koordinátora vagyok. Ez nem a szervezet, mint amelyet az előttem szóló kollega képviselt. Röviden mi is ez az EURES Mozerajna? Ez egy határon átnyúló partnerség, öt állami munkaközvetítő, két holland és egy német, valamint szociális partnerek a tagjai. Az Eurégió alapítvány, amely a tartományokkal működik együtt, és közelmúltban határinformációs pontok is csatlakoztak ehhez. Aachen, Hirlen, Maastricht, Hasselt, Liège térségben működünk, 4 millió lakos, 35 ezer határon ingázó dolgozó jellemzi ezt. Az EURES hálózatnál kicsit idősebbek vagyunk, 93-ban jöttünk létre tanácsadóink dolgoznak, és az Euróregió Mózel Rajna politikai struktúrának is tekinthető egy határon átnyúló együttműködésben. Európai pénzügyi támogatást kapunk a közelmúltban lezárult adó évben 200 ezer euró volt ez az EU-s támogatás. A munkaügyi ügynökség különböző javaslatokat dolgoz ki az ízi rendelet kapcsán. Mi is jelenleg a helyzet? A pályázati játékszabályok, illetve szabályok értelmében pályázatot kell benyújtani, úgyhogy jövő évre majd legalábbis egy évre vonatkozóan a munkahogyi ügynökségnek kell benyújtanunk a pályázatunkat. Ennyiben szerettem volna ismertetni a partnerségünket. Talán kitérnék röviden a problémákra is, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, amikor a polgároknak nyújtjuk a szolgáltatásokat. Egy ilyen határ régióban akár biciklivel át lehet menni a másik országba dolgozni, és ez egy teljesen más dimenzió, mint azok a transnacionális munkavállalási formák, amelyekről más kontextusban beszélünk. Tehát itt egyszerűen biciklőrünk, átmegyünk a szomszédországba dolgozni. Így működik egy határon ingázó munkavállaló. És egészen a nyugdíjig működhet ez így. Fontos, hogy jó tájékoztatást kapjanak az emberek, hogy mi, milyen következményekkel jár, hogyha a határrégióban külföldön dolgoznak tehát információra van szükség, a 883-as számú irányelv a szociális biztonsági biztonsági koordinációról szóló irányelv alapján, és itt a közve, munkaközvetítők azt mondják, hogy ők nem rendelkeznek hatáskörrel a tájékoztatással kapcsolatban, és jogi szempontból sincs ez teljesen rendbe rakva, ezért eh, szükség lenne ezt eh, korrigálni. Mi ezt önkéntesen a munkatársainkkal ezeket a hiányosságokat kitöltjük. Eh, beszélni kell a kül kiküldetési kérdésekről és önálló foglalkozások problémáiról, konflikt konfliktus helyzetek is keletkezhetnek, adminisztratív hibák nagyon gyakoriak, ami tanácsadóink ezeket megpróbálják megoldani, ha ilyenekre bukkannak. A családok helyzete is egyre komplexebb, ilyen patchwork családok, újonnan összetételű családok helyzete speciális, azután szociális biztonság, társadalombiztosítási problémák mellett még egy fontos kérdés az, az ilyen fiktív vagy kényszervállalkozói Eh, munka, eh, munkával kapcsolatos problémák. Tehát megpróbálunk mindezekre a problémákra válaszokat találni. Az elmúlt években kicsit jobb stratégiánk volt, a meg, tapasztalatok alapján alakítottunk ki jobb stratégiát. Az Euros, EURES tulajdonképpen mint a házi orvos először diagnosztizálja a problémát, és utána ez lehet, hogy magától is megoldódik a probléma, ha nem, akkor pedig a szakorvoshoz kell menni. Az EURES mellett tehát időközben több kezdeményezés született, a határ információs pontok egyre nagyobb számban működnek. Három tagállam, amely itt együttműködik, egy irodában összehozta az adóhatóságainak a képviselőit, akik tájékoztatást adnak különböző adó jogszabályokról ebből a határon átnyúló kontextusban. A kezdeményezések kicsit elmennek egymás mellett. Egyre nagyobb szükség lenne több jobb koordinációra és struktúráltabb networkingre, struktúráltabb együttműködésre. És igazából ezeket nem találom meg ebben az új rendeletben a, a problémákra adott válaszokat. Még röviden az EASY-ről. Az Európai Parlamentnek köszönhetően határpartnerségek a következő években is kapnak némi pénzügyi támogatást az EU-tól. Ez jó dolog, és azt, csak azt kell megnézni, hogy az EASY rendelet hogyan viszonyul az új EURES rendelethez. Talán vannak itt is érintkezési pontok. Végezetül még néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Információ tájékoztatásra van szükség, tehát a határrégiókban. Ez sokkal szélesebb körű, mint amit gondoltunk, amikor munkát keresőkre gondolunk. Itt egy életen át van szükség az ilyen tanácsadásra és tájékoztatásra, és a rendelet igazából ennek a követelménynek nem felel meg, erről nem szól. Végül eh, határrégiós partnerségek eh, létrehozásával kapcsolatban még mindig a régiós kezdeményezések történnek, eh, területi határ együttműködési formának különböző változatai vannak. Tehát a kezdeményezési jog kizárólag a tagállamé jelenleg, a jelenlegi szabályozás szerint, és ez nem jó. Végül határrégiók és horizontális együttműködése is szerepel az íziben. Ez jó dolog, és itt a rendelet tervezetbe is ezt hiszem, hogy is fel kellene venni. Köszönöm. Thank you, uh, all of you. I'll give... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Heinz Becker úrnak. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt szakértők, Nagyra értékelem, amit elmondtak, és köszönöm azt is, amit már mostanáig felkínáltak nekünk. Én személyesen árnyék előadóként hozzáférek a hálózathoz, a, a nyilvános munkaközvetítők hálózatához, a trilógus keretében is már ez az éve elején megszületett, és ebben én belelátok. Üdvözöllendő a bizottság kezdeményezése. Az EURES, mint platform ütőképesebbé kell, hogy váljon és az Eureszben rejlő lehetőségeket jobban ki kell aknázni. Ön helyesen elmondta, hogy van egy mismatch, nem illeszkednek egymáshoz a e, számok, tehát akik munkát keresnek, e, illetve akik nem találnak munkaerőt, az üres állások, e, ezeket kell összhangba hozni. És szeretném előre bocsátani, hogy az önök mai véleményét nagyon üdvözöljük, mert a munkánk során ezeket a véleményeket tovább fogjuk értékelni, és majd eldöntjük, hogy ezekből mit veszünk át. Röviden szeretnék még néhány pontra kitérni, amelyek számomra esetleg kérdéseket vetnek fel. nagyon jó kihallatszott több észrevételből is, hogy vannak kételyek az állam és a magán munkaközvetítők együttműködésének mi, minőségével kapcsolatban. És a Flamand projektről meghallottuk azt, hogy ez nagyon jól is tud működni. Ezért azt kérdezem, hogy hogyan tudják elképzelni, és elsősorban ezt a kérdést a szakszervezet alapítvány képviselőinek teszem fel. Tehát hogyan tudják elképzelni azt, hogy a partnerség és partnerségek kapcsolatos és az operatív teljeségű taggal kapcsolatos problémákat sikerül megoldani. Nem szeretném vék rá rejteni, hogy az állami eh, munkaközvetítők eh, számára látok itt prioritást, vagy primátust, mert a cherry picking, a mazsolázgatás problémáját meg kell oldani. Ugye a munkának itt három oszlopon kell nyugodnia, és eh, nem szabad engedni, hogy kimazsolázgassanak bizonyos résztvevők, magánközvetítők egy véleményt fogunk készíteni arról, hogy pragmatikus és operatív módon hogyan lehetne ezt kezelni ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ányék jelentéstevő Sajon Simon következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához, felvilágosítottak bennünket, nagyon ösztönző ez a szerepük, köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok. Először is csak, hogy világosan lássuk a dolgot. Ugye, te, tehát ez a rendszer úgy, ahogy létezik, ahogy van, nem működik egyáltalán. Ugye ezt mondjuk ki. Számos ö, olyan ö, munkahely például Franciaországban 57 ezeren dolgoznak, ahol lehetne 60, eh, több mint 60 ezeren dolgozhatnának Németországban is. Azt jelenti, hogy itt eh, a rendszer nem igazán működik, megnézhetjük Olaszországban 8, a 12 ezerhez ez 600 eh, ezer, 1 millióhoz az Egyesült Királyságban, tehát hogyha egy uniós szintű rendszert akarunk kidolgozni, akkor egy olyan rendszerre van szükség, amely működik, és ez, ez ahogy látjuk, vannak olyan országok, ahol egyáltalán talán nem működik. Egy mindenképpen garanciára van szükség, hogy a, ezt a nem kiegyensúlyozott helyzetet tudjuk, ezen tudjunk javítani. A tagállamok kell tenniük ebben az értelemben, és mert és nem tudjuk, hogy mi történik, hogyha az összes üres állás nem töltik be, nem hirdetik meg. Nagyon röviden egy másik témáról. a delegált aktusokkal kapcsolatosan. A delegált aktusok a különböző rendelkezéseknek, rendeleteknek bizonyos fontos pontjait, de nem igazán mindig elfogadható e, ez a rendszer például a 18-as szik, a 6-as, 6-os bekezdésben különböző költségekről, díjazásról beszél, ugye itt foglalkoztatási szolgálatokról beszélünk, aztán vannak olyan problémák, amelyek amelyekkel kapcsolatosan az EURES nehézséggel találja magát szemben, ezeket el kell ismerni, fel kell ismerni, és a gyakornokság, a gyakorlati területeket szintén megfelelő módon kell kezelni. Köszönöm. Martina Gyabalova. Következik Marina Dlabajava. Köszönöm, köszönöm elnök asszony, köszönöm, hogy megszervezték ezt az eszmecserét, nagyon hálás vagyok, mert nagyon jó ötleteket, gondolatokat hallottunk lenne kérdésem. Az egyik az az, amelyet már feltettem az árnyék jelentéstevőkkel való találkozásom során. Az EURES rendszert nem igazán jól ismerik a polgárok. Hogyha megkérdezik az európai intézményeken kívül lévőket, hogy mi, miről is szól az EURES, nem ismerik az emberek a VDAB ugye elmondta a működésükkel kapcsolatos feladatokat. Önök hogy tudják például a polgárokat informálni az EURES-ről? Tehát hogyan gondolkodik ezzel kapcsolatosan? Van egy másik kérdés, hogy jobban megértsem a állami foglalkoztatási szolgálatok szempontjából mit is gondolnak? Rendelkezésre áll megfelelő erőforrás annak érdekében, hogy a feladataikat ellássák fe, megfelelő módon, felelős módon. Aztán vannak még kérdéseim. Például a magánszektor részvételét illetően azt hiszem, hogy ez is hát nyugtalanít minnyájunkat, hogy hogyan lehet biztosítani az állami és a magán szereplők között a versenyt. A Business Europe, a Eurosite mit is gondolnak arról, hogy mennyi pénzre lenne szükségük, hogy az EURES hálózatban részt vegyenek, és hogyan működnek a szolgálataik a magánpartnerekkel. Az utolsó kérdés pedig Robert Plummerhez intézem, a Business Europe képviselőjéhez. Azt mondta, hogy, hogy nagyon fontos a munkakeresők számára biztosítani, hogy ha vannak rendelkezésre álló munkahelyek, akkor azokat betölthessék. Szeretném megérteni jobban ezt az egész rendszert. Aztán persze a bizottsággal is fogunk majd eszmecserét indítani, együttműködünk valószínűleg az árnyékjelentéstevékkel, a bizottsággal és a jelentéstevővel is jó lesz ez az együttműködés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Krisztina, az itt van? Nincs akkor könnyebb a helyzetünk, mert úgyis kifutottunk az időből. Paloma López asszony, parancsoljon, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az eddig megszólalóknak, hogy elmondták a véleményüket, és az előadó árnyék előadó munkáit is köszönöm. Örülök, hogy létrejöttet az eszmecsere. támogatjuk azt, hogy legyen egy platform, és javítsuk a munkavállalók helyzetét a részletekbe, specifikumokba való belemenéssel. Sok szezonális munka van Európa szerte, és jobban össze kell hangolni a, az ilyen típusú munkavállalást ugyanakkor ez a fajta dömping nem tesz jót a helyi munkaerőpiacnak, túlzott a liberalizáció, és jobb felügyelet kellene. És egyetértek a bizottság ilyen irányú javaslatával. Nem ellenezzük azt, hogy az európai munkavállalós szabadon megválassza munkavállalása helyét, tudom, hogy egyes országok jelentősen korlátoznák a mobilitást, de igenis vannak olyan ö, vándorlás típusok, amelyek negatívan befolyásolják a helyi munkaerőpiacot. A liberalizációs javaslatoknak csak egy részével tudunk egyetérteni, és a munkaerő közvetítő központoknak össze kéne fogni a közös felügyeletben, és hogyha a magánszereplők tömegesen bejönnek a képbe, akkor a jelenleginél is nehezebb lesz a felügyelet. A <clears throat> magán munkakínáló szolgáltatók szeretnék az állami feladatokat kicsavarni az állam kezéből a mobilitás ürügyével, tehát az információt kapják meg ők is, de a munkajogi, adójogi szabályokat tartsák be ugyanúgy, mint a állami eh, munkaadók. Harmadik fontos mondani valóm az, hogy a munkavállalók mobilitását nem szabad eh, ürügyként használni a munkavállalási feltételek eh, rontásához. A bizottságnak nagy felelőssége van ebben, persze a tagállamoknak épp így, mert a teljes foglalkoztatottságot szeretnék ugyebár garantálni, ugyanakkor az elvándorlás, a tömeges migráció mindig átalakítja a képet, egyre kevesebb pénzért egyre többet dolgoznak az emberek egyes régióiban Európának, és ez nem jó trend de a szociális partnerek párbeszéde, ha jobb lesz, akkor ezen a területen is lehet valamit javítani, és összefoglalva tehát jobb, e, hatékonyabb felügyeletet, a felügyelő szervek jobb együttműködését szorgalmazzuk. Meszerics úr itt van? De itt van, parancsoljon. Thank you, Chair. Um, let me... Köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm, hogy egyáltalán létrehozták ezt az egy egyeztetést. Nagyon informatív, hasznos ez az ülés. Árnyék előadóként is érintett vagyok. Legutóbb sokat beszéltem, most keveset fogok. Két kérdésem lenne csak az EURES kollégák felé. Az egyik a következő. Az Európai Parlament kutatószolgálata szerint és a bizottság hatástanulmányának véleményezése után az EU az egyik eh, legnagyobb probléma az, hogy nem eh, rendszerszerű a rendszer ismerete Európa szerte, és a rendszer működésének hatékonysága. Az állami magán működésről elmondottakat értem én, de ha az éves kiküldetések, eh, amely ugye 150 ezeres nagyságrendűek, nagyságrendje, és a 3 millió ö, mozgó munkavállaló közti arány azért azt mutatja, hogy itt még bőven lenne mit javítani az EURES reklámján. Önök szerint kellő mennyiségű pénz áll -e rendelkezésre az EURES népszerűsítésére? Ez volt az első kérdésem. A második pedig az, hogy érdekes visszajelzést kaptunk több kutató szervezettől, akik azt állítják, hogy noha az EURES tanácsadók általában kompetensek és elkötelezettek közszolgálati munkájuk iránt, mégis nem egyforma színvonulók a tagállamokban az EURES szolgáltatások. Néha ugyanabban a tagállamban a munkakereső az EURES különböző kontaktpontjaitól különböző információkat kap, ellentmondásosokat. Hogyan lehetne az ilyen zöggenőket kiküszöbölni és a szolgáltatások minőségét egységesebbé tenni? Hajtens úr metaforája arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen az EURES, EURES szakértők olyanok, mint az általános orvos, valahogy ilyen irányban kéne őket akkor tényleg kezelni és szolgáltatásaikat javítani. Uh, well, uh... Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kérdéseket. Azt hiszem, hogy ketten vannak azok, akik reagálhatnak ezekre a kérdésekre. Aikens úr, talán ön először több kérdést talán csoportosíthatunk. Jasovika asszony. Rövid leszek. Arra szeretném kérni önöket, hogy bár kevés az időnk, azért válaszoljanak majd a kérdéseimre. Az első kérdésem az EURES, illetve a közvetítők együttműködése, erről még szeretnék több konkrétumot hallani. Másodszorban nyomon követik-e azoknak az embereknek a sorsát, akiket segítenek a munkakeresésben? Általában mennyi ideig maradnak foglalkoztatásban ezek az emberek? Erről van információjuk? Azután egy személy foglalkoztatásának mi az átlag költsége? Milyen eszközökre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban tudjanak működni? és a tapasztalataik alapján, hiszen bizonyal nagyon gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek, mik az fő okok, nevezennek meg ezek közül kettőt, hármat, tehát mik az oka annak, amiért az emberek saját maguk nem tudnak munkahelyet, munkát találni. Köszönöm. Jesoviek asszony, Bach úr az utolsó kérdést ön teheti fel. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek. Nagyon informatív volt a vita. Szerintem az EURES egy nagyon fontos eszköz. Egyetértek teljesen azokkal a szakértőkkel, akik üdvözölték az EURES, pár bizonyos elemeivel kapcsolatban vannak fenntartások. Két konkrét kérdésem van. Először is az üres álláshelyek, illetve a gyakornoki helyek. A bizottságnál van egy kísérleti projekt, ebben kik vesznek részt, elindult-e már ez a projekt, vannak-e már tapasztalatok. Másodszorban tudom, hogy itt vannak nehézségek, kompetencia megosztás, tagállam, Európa, stb. De ez már nem volt okafogyottá. Heitens úrnak eh, teszem fel elsősorban ezt a kérdést, aki beszélt a mindennapi problémákról. Nincs itt az ideje annak már végre, hogy iránymutatások készüljenek eh, annak érdekében, hogy ezeket a mindennapi kérdéseket, problémákat, amik általában a társadalom biztosítással függnek össze, ilyen határrégióban, hogy eh, ugye, hogyha kétoldalú az együttműködés, ott még meg lehet oldani könnyebben, de a három-négy ország érintettsége esetén eh, ez a szabályozási bizonytalanság ez megoldást keres. Egy igényel. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy remélem kettőjük is eh, tud válaszolni e-, ezekre a kérdésekre. Eric Arkens és Dennis Pannell urakra gondoltam, és utána, ha vala, még valaki úgy érzi, hogy eh, szívesen hozzátenne valamit a két úr által elmondottakhoz, akkor ezt megteheti. Elkensz úr, ön kezdi. Köszönöm. Hollandul folytatom, ha lehet. Hát ez nem holland, ez még eddig angol volt, tehát e, igen, most elég sok kérdést hallottunk. Ami az együttműködés illeti az állam és a magán munkaközvetítők között, úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egyenlőség mentén folyjon ez az együttműködés. Tudom, hogy nem mindegyik tagállamban problémamentesek, vagy optimálisak a kapcsolatok a magán és az állami szereplők között. Ennek több oka van és nem érzem magam hivatottnak arra, hogy ezekről beszéljek. Viszont amit itt Flandriában látok, tapasztalok az az, hogy a VDAB, ez az állami munka közvetítő, egyfajta munkaerőpiaci menedzsereknek tekintjük magunkat, és megpróbálunk minél több információt összegyűjteni a munkaerőpiacról. És ezután természetesen az üres állás helyek kell kapcsolatban szükség van a magán munkaerő közvetítők adataira is, hogy átfogó képet kapjunk. A VDAB nagyon sok energiát fektet abba, hogy optimalizáljuk a szolgáltatásainkat, digitalizálunk is, és rendelkezésre bocsátjuk mindezt a magán közvetítőknek is a mi adatbázisunk a legkeresettebb Flandriában. És elvárjuk ugyanakkor a magán közvetítőktől, hogy vigyék fel a, az adatokat az üres állásokról, vigyék be ebbe az adatbázisba, és ehhez az adatbázishoz hozzáférnek a munkát keresők. Tehát nagyon fontos, hogy állami és magán munkaközvetítő szolgálat egymásnak segítsen és így tudjuk a feladatainkat ellátni, magán és állami intézmény egyaránt. Ehhez az kell, hogy megértsük egymást, és így lehet majd jól szépen együttműködni. Hogy minden állás hely bekerüljön a rendszerbe, és hogy ez most nem működik, ez is elhangzott. Nos, a VDAB már évek óta azt a politikát követi, hogy minden általunk ismert üres állás helyett az Eurosportára felteszünk, és így ez, ez mindenki hozzáfér. Azt is tudjuk valamennyien, hogy a portál a mai formájában nem működik optimálisan, és nem felhasználó barát. Ehhez hagyd tegyem hozzá, azt is tudom, hogy a bizottság nagyon keményen dolgozik, hogy segítsen ezen a problémán, és egy sokkal jobb adatbázist hozzon létre, és ebben segítséget kap majd a jövőben is a ESZKÓ-tól. Azután van-e elég pénz mindennek a megvalósítására? A bevezetőben is elmondtam, hogy számunkra, még sok min, számunkra is kérdés, és sok minden függ attól, hogy a rendelet végrehajtása hogyan történik majd, hogy mindent szigorúan értelmezünk-e abból, amit tartalmaz ez a rendelet. A VDAB azt hiszem, hogy jó példával szolgál, amit az előbb elmondtam, megállap megállapodásokat kötünk a magán közvetítőkkel, és ezt, ezeket közé tesszük. Egy kérdés az, hogy egy új eh, rendszert kell eh, létrehozni, hogy most az EURES keretén belül tehessük meg, és működhessünk együtt ilyen módon a magán munka közvetítőkkel. Az EURES ismertsége, vagy nem ismert, nem kellő ismertsége. Ugye ezzel kapcsolatban az állami munkaközöttítő politikája szerint számunkra az a legfontosabb, hogy a munkát keresők találjanak munkát. És hogyha külföldön találják meg ezt az állást, akkor mi a VDAB ebben segítsük őket. A munkaadók számára is az a legfontosabb, hogy az üres álláshelyeket betöltsék, és hogyha egy külföldi tölti be, akkor is mi segítünk ebben. Explicit módon az EURES brandet nem használhatjuk, hogy így fogalmazzak, hiszen a VDAB Flandriában nagyon ismert, a VDAB a brand, és nemzetközi leg is ismertek vagyunk. A munkaadó munkavállalók, akiknek segített segítettünk, számunkra ez a legfontosabb, hogy, hogy segítettünk, és talán nem is kell tudniuk, hogy most egy, az Euresznek egy külön cellája, vagy tanácsadók segítettek, akik az ő dossziájával foglalkoztak. Mindez az e VDLB-n belül működik, teljesen integrált az Eures részleg, és ők a mi munkánk részét alkotják. Nézem még itt a papírjaimban, hogy látok-e még kérdést. Igen, hogy mi az ok, mi az ok annak, hogy a, az EURESZ nem akar igazán a magán közvetítőkkel együttműködni. Hát a helyzet eltérő a különböző tagállamokban. Itt elhangzott, hogy vannak tagállamok, ahol ezzel egyáltalán nincs probléma, más tagállamokban viszont ez mindig is problematikus. Itt a szöveg egy kompromisszummal próbálja ezeket a problémákat kibékíteni. Nálunk a VDAB-nél magán munkaközvetítők is válhatnak taggá, partnerré. Ez nem annyira fontos számunkra. Ami fontos, az az, hogy ugyanúgy tudjunk továbbra is együttműködni, ahogyan ezt most megtesszük, és az EURES portára felkerüljenek a magánközvetítőknél lévő üres álláshelyek, azaz továbbra is megkapjuk az információt a munkaerőpiacunkról, és így a, fel tudjuk kínálni a következő Flandriában lévő érintett szereplőknek ezeket az információkat. Elnézést kérek, hogyha esetleg nem válaszoltam valamelyik kérdésre, de talán Mark Heikens még szintén hozzátehet ehhez valamit. Lenne egy eh, Márten úrnak is egy kérdése. Igen, köszönöm, elnök asszony. Én szeretném megismételni, eh, amit már elmondtak, például az ETUK képviselője, hogy mennyire fontos szerepet szánunk a szociális partnereknek. Vannak olyan EURES platformok, amelyeknek kormányzási problémáik vannak. Én a múlt évben részt vettem Trierben, Németországban egy találkozón. A szakszervezetiek hívtak meg engem, és nagyon is nyugtalanítja őket a helyzetük. És azt hiszem, hogy ez nem, ez igenis ellentmondásban van azzal, amit itt a délután során a fiatalokkal vitattunk meg. Tehát ugye itt mobilitásról beszélünk, egyre nagyobb a munkanélküliség, a fiatalok ugye elmondták, hogy 153 millió eurót tesz ki a fiatalok munkanélküliségének a költsége, az EURES nem lehet egy, egy foglalkoztatási szolgálat csak önmagában. Sokkal fontosabb szerepet kell játszania. Például információs szerepe kell, hogy legyen, tanácsadói szerepe kell, hogy legyen. Tehát amikor az EURES kormányzási, vezetési, irányítási módszereiről beszélünk, akkor sokkal többet kell tenni, hogy a munkanélküliség ellen fellépjen. Köszönöm. Arkens úr röviden valamit akkor válaszolna az elhangzottakra? Igen, köszönöm. Nos, ami a költségeket illeti, amik felmerülnek, Valóban a VDAB, amikor a szakszervezetekkel együttműködünk, a, a saját forrásaink, de hát nyilvánvalóan merülnek fel költségek, és ezért máshonnan is szükség van forrásokra, finanszírozásra, ha erre szükség van. A szakszervezeti kollega szerintem konkrétabban tudna válaszolni erre, és elmondaná, hogy milyen konkrét problémák vannak egyes régiókban. Flandriában nem működik minden nagyon flottul, de megpróbálunk az EURES-ben is minél jobban együttműködni. Köszönöm szépen. Megpróbálok a lehető leggyorsabban szólni, és franciául beszélnék. Visszatérnék a az EURES alapvető szerepére. Először is a magán és állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködés szerepe, aztán a monopóliumok megszüntetése. Néhány évvel ezelőtt az ILO hozott ezzel kapcsolatosan egy szabályzatot, tíz éve létezik ez a szabályzat, Persze nincs nagyon választási lehetőségünk, olyan kritériumok vannak, amelyeket tiszteletben kell tartani, az EURES alapokmányában is le van mindez fektetve, Természetesen tiszteletben tartjuk az úr szervezetét is, de azért vannak olyanok, akik hát nem igazán megfelelő módon járnak el az EURES hálózaton belül se, és a tagállamoknak is megvan a saját ö, hagyománya ö, a, ezen a területen, hogy hogyan működnek a magán és állami foglalkoztatási szolgálatok együtt. Természetesen vannak nemzeti koordinációs EURES irodák is, és a szociális partnereknek, a szakszervezeteknek szintén részt kell venni ebben a munkában. Példaképpen mondanám, hogy bizonyos területeken Franciaország és Katalónia között is voltak problémák a foglalkoztatási területen Andorára vonatkozóan. Ugye mindenki tudja, hogy Andorában milyen rossz szakszervezeti gyakorlat van. A bizottságnak is nagyon fontos lenne a szerepe, ezen a területen, mert jogszabály keretek amiket kell végrehajtatnia. Ugye hallottuk mindazt, amit elmondott a, az úr a költségeket illetően, nincs elég adat az adatbázisokban, legyünk azonban becsületesek. Mondjuk ki azt, hogy vannak olyan tagok, akik egész egyszerűen nem akarnak részt venni a integrálódni az EURES hálózatba, nem igazán akarják ezt a játékot játszani. Ott van a brain drain, a youth drain, és amelyek jelentős kihatással vannak erre a hálózatra. Vannak olyan kollégák, akik ugye azt mondják, hogy ezek problémák, aztán a minisztériumokban, a különböző hierarchikus szinteken pedig a mobilitásról beszélnek. Szeretnék eh, a mobilitást eh, biztosítani, több mobilitást szeretnének. Ne, hogyha őszintén akarunk lenni, ne felejtsük el mindezt. Továbbá a ö, eh, különböző álláslehetőségek monitoringja, nyomon követése szintén egy olyan dolog, amelyet nem teljes mértékben biztosítanak ezek a szolgálatok. A bizottságnak természetesen a parlament felé kell beszámolnia, és hát összességében talán valami kicsit javult a helyzet, de az állás ajánlatok, lehetőségek ezeket mind magán, mind pedig állami szolgálatoknak nyomon kell követniük a munkahelyek minőségét is figyelembe kell venni. Nem akarok nagyon is a részletekbe belebocsátkozni, de van egy másik fontos küldetés is most itt a gazdasági helyzetben, a válság során ugye fontos a határokon átnyúló munkavállalók jogainak a biztosítása. Sok esetben visszaküldik őket a eredeti származási országukba. Szeretném tudni, hogy hol van az a két millió személy, aki szeretne máshová menni dolgozni, tehát egész egyszerűen kiutasítják őket, például nagy británia Belgium egyre inkább erre az útra lép. A hálózatnak azonban fel kell lépnie, ugye az irodák rendszere nagyon fontos, az információ, a szakszervezeti fellépés fontos. Az EURES szerepe a határokon átnyúló régiókban. Elég bonyolult a helyzet, mondjuk például az európai fejlesztési pólust, ha figyelembe vesszük, vagy Belgiumot, ugye a problémákra rámutatunk, felismerjük azokat, de megoldást is kellene találni európai szinten a problémákra. Ez a javaslat. Elnézést, hölgyem, mondja az elnökasszony, a tolmácsok nem érnek már rá, és még egy témánk lenne ez. Nagyon-nagyon fontos, vissza fogunk térni az EURES témára, de e, ugye nagy, nem mindent hallottunk az Eurászról, nagyon sok mindent hallottunk itt a mai e, nap e, során, de van a napirendünkön még egy utolsó napirendi pont, és a, a tolmácsoknak nagyon hamar el kell most már menniük. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat és akkor áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, az Európai Beruházási Bankról van szó, a 2013-as jelentésről, és azt javaslom, hogy a lehető legkevesebben szólaljanak fel, és egy percben, és hát a tolmácsok maradjanak addig, ameddig bennem fejezik a munkát. Lenne egy kérdés. Nem lehetne ezt a pontot elhalasztani a következő ülésre? Elnök azt, hogy nem, nem, erről nem döntöttünk, erről nem dönthetünk. López úr. One minute. Egy percben. parece ser que... Please, we must have... Kérem, kezdj el, mert be is kell fejezni rögtön. Csak röviden el szeretném magyarázni a módosítók öt ö, irányát. És szerintem ezekben meg fogunk tudni egyezni. Először is az Európai Beruházási Banknak konzervatív eljárásokat kell követnie, ugyanakkor a magánszférával is foglalkoznia kell. Ezeket vizsgáltuk, valamint a környezeti és szociális elemzését is elvégeztük a beruházási bank projektjeinek. Garantálnunk kell, hogy demokratikusabb legyen a bank vezetése, és a beruházási bank stratégiáit abba az irányba kell terelni, hogy a munkahelyek minősége javuljon, és a hosszú távú munkanélküliségi célokat elérjük. A beruházási banknak tehát ezeket a szerepeket vállalni kell, nagyon fontos szerepe lehet a befektetések kanalizálásában, az energiaügy, a környezetvédelem, az emberi erőforrások mozgósítása vonatkozásában. Köszönjük szépen, Harkin asszony! Köszönöm. Én 30 másodpercben fogok felszólalni. Biztos jó lesz az együttműködés Kaza úrral. Az általam benyújtott módosítók összefoglalhatóak úgy, mint a szociális gazdaság, a tagállamok felelőssége témában. Szerintem meg fogunk tudni egyezni a kis és középvállalkozások témájában is, és, és mások módosítói is tetszenek, úgyhogy szerintem közelít egymáshoz a véleményünk, meg fogunk egyezni. Rowling úr, köszönöm szépen, a többiekhez hasonlóan nagyon röviden. Kaza úr ö, ö, közölte velem a módosítójának az irányait, és más kollégák is benyújtottak a véleményhez módosítót. Szeretném jelezni, hogy támogatjuk különösen azokat a módosítókat, amelyek fontos információkkal gazdagítják a statisztikák körét, a kis és középvállalkozásokra vonatkoznak és a munkahelyteremtést ösztönzik, és amelyek kevesebb szabályozást és több rugalmasságot irányoznának elő a beruházási bank működésében. Ugyanakkor Keze úr nem akarja támogatni azokat a módosítókat, amelyek az állami szférának adnának túlzott szerepet a munkahelyteremtésben, ezek szerinte túl messze mennek, nem szabad a beruházási bank kompetenciáit eh, korlátozni. Kaza úr, mint előadó, eh, örömmel megvitatja ezeket a módosítókat és kompromisszumokat keres a különböző eh, benyújtókkal a következő napok során, ha azt igénylik azok. Ja, vielen Dank. Wir haben keine Zeit. Köszönöm. Időnk nincs erre a fontos jelentésre, de a módosítók végül is ugyanabba az irányba hatnak. A kis és középméretű vállalkozásokat akarják helyzetbe hozni, ö, olyan finanszírozási keretet akarnak adni, adni akik, nekik, hogy megfogható eredményeket generáljanak ezek. Az árnyék előadókkal egyeztetünk a tízes pont számunkra azonban fontos. Itt új strukturált kommunikációs politikáról van szó. Múlt héten Strasbourgban megéltük, hogy Jean-Claude Juncker az Európai Parlament előtt a beruházási bankkal közösen tett nyilatkozatot. Ez így lenne jó, ha így maradna. Úgy néz ki, hogy a beruházási bank erre kész, de eddig hiányoztak a megfelelő csatornák. Egy banknak eredményeket kell produkálnia, és mindenkinek érdeke, hogy ez így maradjon. Szeretném a tízes módosítót, ha fölvennék a körbe, mert ez ezt ö, vésnék őbe. Ballas úr. A question de la transparence est absolument essentielle még azt is el szeretném mondani, hogy a bizottságtól és a tanácstól fontos szerepet várunk most a Juncker bizottsággal. Talán az Európai Parlamentnek szintén jelen kellene lenni a demokratikus kontroll szellemében, és van egy harmadik elem is, nevezetesen, hogy a Európai Beruházási Bank tevékenységére igenis nagyon sürgősen szükség van, tehát itt nem lehet halogatni, húzni a dolgokat. Ezt Juncker úr is elmondta már, ez, ez a három téma tehát. Köszönöm. Krasznodevszki úr. Ebből tolmácsolás? Azt kérdezi az előadó. Igen. Köszönöm szépen. Az egyszer frakció nevében mondanám, hogy ez egy nagyon jó jogalap, jog ö, annak érdekében, hogy ki ö, dolgozzuk a közös ö, álláspontokat, ö, és elérjük ö, a konszenzust. Egyet értünk a KKV-k témáját illetően, hogy az számukra újabb erőforrásokra lenne szükség. Azonban van egy másik aspektus is, amelyre oda kell figyelni, nevezetesen, hogy a jövőben a bank megfelelő pénzügyi eszközöket biztosítson arra, hogy minden ország támogatást kapjon, például a hitelezés területén a kkv számára fontos biztosítani a hitel hozzáférést. Sok esetben nagyon egyszerű eszközökre van szüksége a KKV-knak, hogy például hitelekhez juthassanak. Sok esetben mindidáig erre nem volt lehetőség ebben a szellemben úgy gondoljuk, hogy néhány módosítót fogunk beterjeszteni a jelentéshez. Ugye a, rosszul terveztük meg az időbeosztást az EURES témával, sokkal többet foglalkoztunk, mint terveztük. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a hozzájárulást. Ugye ez a jelentés tervezett az Európai Központi Bank 2013-as évi jelentéséről. Január 21 és 22-én lesz a következő ülésünk, akkor fogunk találkozni. Az új évben ez lesz az első ülésünk. Ez volt tehát ebben az évben. Az utolsó ülésünk volt nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen hosszú órákat töltöttek itt a mai nap, és minden témát le tudtunk zárni. Köszönöm szépen. And thank you to the... Köszönöm a tolmácsoknak a munkát.